Even though it's very nice to see you chatting with each other, I think it's high time. Kezdjük akkor, jó, a munkát. Mindenkit köszöntök újra a szavazás követően, és elsősorban a petíciót benyújtókat szeretném köszönteni. A videón látott szöveg ugyanaz lesz, mint amit hallanak, és szinkronizálás nélkül, tehát anélkül, hogy szinkronban lennének időben, a tolmácsok biztosítani fogják a megértést, és ezt a petíciót benyújtók javára tesszük, hiszen nagyon hosszú utat tettek meg azért, hogy ide eljussanak hozzánk. Úgyhogy el is kerjük a 2563-as petícióval, amelyek a spanyolországi jelzálog záradékokkal foglalkoznak. José Lacal Márquez urat köszöntöm, 5 percre adok szót önnek. Sajnos nincs mikrofon. Buenos Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak, hogy meghallgattak és meghívtak ide szeretnénk megoldani véglegesen a spanyol polgárokat élt banki visszaélések problémáját. Ezzel kapcsolatban egy aláírásgyűjtést indítottunk. Három célja van a petíciónknak a hitelrendszert átláthatóbbá tenni és megreformálni, fogyasztóvédelem, illetve az, hogy ne kelljen túl sok esetben a bírósághoz fordulni. Volt egy jelzálók hitel záradék, amit Spanyolországban gyakran alkalmaztak a bankok, ezt illegálisnak minősítette a bíróság, viszont a kártérítési folyamat nagyon nehezen működik, és úgy tűnik, hogy nem is hatékony. Konkrétan arra gondolok, hogy a 2017. januári spanyol királyi dekrétum értelmében a bankok döntöttek arról, hogy hogyan kívánják kártérítésben részesíteni az ügyfeleiket ebben a záradék ügyben. Tehát ők azok, akik meghatározzák az összeget is, és egyáltalán a legtöbb bank ezt nem korrekt módon hajtotta végre. Szeretnénk azt megállapítatni, hogy milyen típusú kártérítési kamatot követelhetünk. Miután a bankok különböző kritériumokat alkalmaznak a kártérítés megfizetésénél, ezért nagyon nehéz helyzet alakul ki a hitelkérelmezők között, és egy 10 millió eurós esetleges szankciót egy bank kártérítési alapba szeretnénk átadni. Azt szeretnénk, ha a szankciók megvalósulnának, és nem bújnának ki a bankok a felelősségük alól. Több mint 200 ezer bírósági ügy van a spanyol bíróságok előtt, amelyek ezen visszaélés miatt valósultak meg. 97%-ában az eseteknek a hitelkérelmezőknek ad igazat a, a bíróság. Gyakorlatilag több mint 30 típusú ilyen záradékot ismertünk fel a különböző hitelszerződésekben, és voltak más visszaélések is, és mégis ezen bankokkal és hiteli intézetekkel szemben semmiféle öm, kártérítés, illetve szankció nem valósult meg. Különböző bizottságokat hoztak létre, a probléma megoldására, és nagyon sok költsége van, költséget kell viselnie a hitelkérelmezőknek. Nincsen a hitel amortizációnak megfelelő helyzete, és nagyon sok visszaélésre okot adó záradékot építettek be a bankok a hitelszerződéseikbe. és a hitelkérelmezők gyakorlatilag semmilyen kártérítéshez nem juthatnak, és ezek a banki szerződések minden egyes pontban a bankok érdekeit védik, tehát teljesen, hite, teljesen érdekvédelem nélkül maradtak a hiteles, hitelkérelmezők. És nagyon sok rossz gyakorlat is volt a bankok tevékenységében. Ezeket a visszafizetéseket sem korrekt módon valósították meg, és úgy gondoljuk, hogy ezt a problémát ezt nem a bíróságoknak kellene megoldania, mert ennek nagyon nagy a gazdasági költsége, és ráadásul óriási, vagy nagyon hosszú időt is vehet igénybe. Ezekben a, a bíróságokban egyébként olyan sok ügyet kell tárgyalni, hogy emiatt gyakorlatilag összeomlik a bíróság rendszere. Világos rendszerre és ellenőrzésre, szupervízióra van szükség, és azt szeretnénk kérni, hogy egy olyan testületet hozzanak létre, amely kötelező érvényel foglalkozik a bankok visszaéléseinek kártérítésével. A bankokat állandóan kimentik, és azt hiszem, hogy itt most az európai emberek bizalmát kellene végre kimenteni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Most jön a film. Köszönjük szépen azokat a petíciós bizottság részéről. Köszönjük, hogy meghallgatnak bennünket. Milyen öm, kamatlábakat kell alkalmazni, és el kell-e vajon fogadni a bank javaslatát. Sajnos a bankok úgy fizetik vissza ezeket a kártérítéseket, ahogyan ők gondolják, és a legtöbb bank nem fizet vissza annyit, amennyit követelt eredetileg. Ráadásul a meglévő tőkét sem aktualizálják, és kamatot sem fizetnek azután. Vannak olyan bankok, amelyek nagyjából 50%-ot fizetnének csak vissza. A probléma abban keresendő, hogy nincsen kötelező érvényű megoldás, amely kötelezni a bankokat a visszafizetésre. Több mint 40 ezer spanyol hitelkérelmező szeretné kérni azt, hogy egy olyan testületet hozzunk létre, amely végérvényesen megoldja ezt a problémát. That's a very... Azt gondolom, hogy nagyon informatív volt ez a videó. Jó lenne, ha minden videó ennyire sok információt tartalmazna, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a petíciót benyújtónak. Most a bizottság képviselőjének adok szót, Robert Mátyák úrnak. Uh, thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a petíciót benyújtónak is ezt a bemutatót. A visszatérítés itt az összegek kapcsán valóban nagyon sok fogyasztót érintő probléma. Ugyanakkor az is helyes, hogy a jelen pillanatban nem is sikerült még teljes mértékben megoldani ezt a helyzetet. Ez egy helyes megállapítás volt. Azt nem tudjuk pontosan felmérni, hogy milyen összegeket kellene visszafizetnie a bankoknak, a fogyasztóknak, de az tény, hogy jogosultak a fogyasztók a, a kártérítésre, a visszatérítésre, amennyiben nem ö, fair ö, záradékokat tartalmaztak a jelzálogszerződések. Van egy úgynevezett struktúrált ö, elszámolási rendszer, ez 2017-ben indult, és ez egyfajta elszámolás biztosított a bankok és a fogyasztók között. Ha jól tudjuk, 500 ezernél több esetről van szó, 2,3 milliárd eurós volumen az, ami a hozzáférhető információ ezzel kapcsolatban. Az is igaz azonban, hogy nagyon sok esetben nem volt végelszámolás, és a bankok egyszerűen megtagadták azt, hogy a túlfizetéseit az ügyfeleknek megtérítsék. A legnagyobb nehézség úgy tűnik, hogy az, hogy például a spanyol bíróságok jogszolgáltatása alapján mit is ítélünk méltányosnak vagy nem méltányosnak. Tehát ha például nem voltak transzparensek az egyes banki, bankokkal szembeni követelmények, tehát például nem fizetik vissza a bankok a releváns összegeket, akkor ez azzal jár együtt, hogy a transzparencia követelményekkel megfelelően jártak el, tehát ezeket teljesítették, persze ezt aztán meg lehet kérdőjelezni. De ezt a bíróságok teszik fel ezt a kérdést. Sokszor második fokon. Azt, hogy nem voltak méltányosak a szerződéses feltételek, amennyiben ez megállapításra kerül, hogy ezek nem voltak tisztességesek ezek a feltételek, akkor ezek nem kötelező érvények, körvényűek, és a bíróság is kimondta, hogy ilyen esetben a visszatérítés jogos. Megfelelő és hatékony eszközöket kell biztosítani a jogorvoslatra is. Tehát uh, ennek útja egyébként az, amennyiben a felek nem tudnak megállapodni, valóban a bírósága előtt történik. Azt is el kell persze ismerni, hogy van egyfajta küszöb, amit ez alkot, megtestesít az ügyfelek számára, de a kötelmi jog szempontjából még mindig ez a normálisan eljárásként felmerülő lehetőség. EU-s kontextusban létezik ugye az alternatív vitarendezési mechanizmus, és a vonatkozó irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítani kell azt, hogy az ügyfelek a megfelelő ADR testülethez, tehát vitarendezési testülethez fordulhassanak a megkeresésükkel. A pénzügyi szolgálatokat Spanyolországban értesítették az ügyfelekért életre hívott illetékes szerv, tehát felállításra került, de a tagállamoknak a lehetősége az, hogy döntést hozzanak abban, hogy az ADR testületekhez való fordulás az kötelező-e, avagy önkéntes alapon történjék. Tehát az ilyen mechanizmusoknak a felállítása az lehet pozitív a petíciót benyújtók szempontjából, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ez az irányelv nem várja el ezt. Úgy tűnik, hogy kezdek kifutni az időből. Azt is el kell azonban mondanom még, hogy a spanyol bíróság előtt még nagyon sok a függőben lévő ügy, ahol még kimondásra kellene, hogy kerüljön, hogy tisztességtelenek voltak-e a szerződéses felvételek, a bíróság, az Európai Bíróság egyébként sok esetben már ítéletet alkotott, és a következő hónapokban várjuk is a továbbiakat ezzel kapcsolatban. Ennyit tudok mondani a bizottság részéről, a jogsértési eljárása kapcsolatban, ami jelenleg is zajlik és amennyiben szükség van rá, akkor természetesen újra felveszük a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt hallani egy olyan embertől, aki egy kicsit filozofikus megközelítésbe helyezi ezt a két, és nagyon szépen köszönöm, ez ritkán van így. Most akkor a kollégák kapnak szót, Beatriz kap szót először. gracias. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak a okfejtését. Nagyon érdekes volt, és nagyon hasznos is volt Lekáje úr részéről. Szeretném megköszönni a petíció beterjesztőinek azt, hogy ilyen civizmussal folytatják a harcot. Ugye itt több százezer kérvényt nyújtottak be a jelzálók hitelszerződések visszaélésre okot adó záradékainak betiltására. Jó lenne, hogyha végre meghallgatnánk őket. Most egyébként a legtöbb esetben már a kártérítésnél tartunk, ugyanakkor a bankok nem hajlandóak megfelelően kártérítést biztosítani. Az lenne a jó, hogyha egy sokkal rendezettebb, és a jogbiztonság szempontjából is megfelelőbb megoldást támogatnánk. Ilyen banki botrányok nem csak Spanyolországban vannak, én azt gondolom, hogy ez egy európai összügy, és ezt abban a jelentésben is elmondtuk már, amelyet az Európai Bizottság a jelzálók hitelek és a kockázati tőkére vonatkozóan készített elő, mert olyan sok volt egyébként a probléma. Ezen kívül nagyon fontos a pénzügyi típusú oktatás előmozdítása is. Nem lehet egész uniós szinten közös megállapodásokat kötni, hogyha a tagállamok kihúzzák magukat ez alól. Szerintem jó lenne, hogyha ezt a petíciót nyitva tartanánk, és megpróbálnánk a meglévő javaslatokat megvizsgálni, hogy az ő általuk javasolt megoldás olyan garanciákat teremte, amik a jogbiztonság szempontjából javítanák a helyzetet. Hiszen a jogaikat már a spanyol bíróságok is elismerték, most már csak foganatosítani kellene azokat. Köszönöm. Köszönöm. Marias úr. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ τους αναφέροντες διότι το θέμα που θέτουν παρότι... Köszönöm szépen. Természetesen itt a spanyol ügy nagyon markáns, de azért alapvetően ez az egész Európai Unióra vonatkozik, hiszen más országokban is voltak hasonló visszaélések. A bankok, amikor Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában vagy Írországban problémákkal küzdöttek, akkor mi is történt? Hát az történt, hogy általában nagyon túl sok hitelt helyeztek ki, és utána az állam mindig megvédte őket, és kimentette őket. Ezek után pedig mit tesznek? Hát továbbra is kizsákmányolják a fogyasztóikat, és azt kérik tőlük, hogy a jelzálók hitelszerződésnek a visszaélésre okot adó záradékaiban foglaltaknak is megfeleljenek. Amikor a bankok átadják hitelszerződéseiket egy alapnak, akkor a hitel a hitelező, illetve a hitelt felvevő is visszavásárolhatja. És szerintem ez egy nagyon jó modell, ez egyébként Cipruson már működik is. Jó lenne egy alap, egy betétes alap megmentésre használható alap kialakítása, amely felvásárolhatná a hitelszerződéseket, és ilyen módon a fogyasztók érdekeit szolgálnák. Van aztán egy másik kérdéskör, ami szintén elfogadhatatlan. Képzeljük el, hogy van egy bank, amely jelzáloghitelezéssel foglalkozik, és bedől ez a jelzáloghitelezési szerződés, és megpróbálja eladni a kérdéses ingatlant. Na de hát mindenhol csökkentek az ingatlanárak, és akkor ezek e után nem elég, hogy eladták a illető alól a házát, de még utána még további tartozása van a bank felé, hiszen sokkal alacsonyabb áron tudták most eladni, mint amennyiért vásárolta annó. Aztán itt vannak a kezesek. A kezesek gyakran nem is vétózhatják meg a bank által meghozott döntéseket, és a, közös, és a kezesek gyakorlatilag nem is gyakorolhatják jogaikat. Én azt hiszem, hogy Spanyolországban, de Görögországban is ezeket a jogokat is meg kellene erősíteni, annak érdekében, hogy a kezesek problémáit is meg lehessen oldani. Ez is egy szociális probléma. Képzeljük el, hogy mondjuk valaki hitel szerződést köt, 90%-ban a banktól vesz fel hitelt, miközben a ház 90%-ban még a bank tulajdonában van, az állam pedig adót követel, és ezt be is hajtja a tulajdonoson. Én szerintem ez sem igazságos, úgyhogy ezek mind olyan javaslatok, amelyeket meg kellene vizsgálnunk, mert azt hiszem, hogy itt a bankok visszaélnek a hatalmukkal, és emiatt a fogyasztók ellenében döntünk, úgyhogy szerintem az elhangzott javaslat nagyon-nagyon jó, hogyha minden országban lenne egy független hatóság, amely támogatni tudná azokat, akik hiteleket vesznek fel, mert mindig ők húzzák a rövidebbet, mindig ők vannak kiszolgáltatott helyzetben. A központi bank pedig semmit sem tesz, sem a tagállamokban, sem az Európai Központi Bank, sem Spanyolországban, sem Görögországban semmi nem történt. Úgyhogy szerintem a petíciót nyitva kell tartani, meg kell vizsgálni a hitelezők és a hitelfelvevők szempontjából ezt a problémát, és Főként azokat kell védeni, akik az első lakásukat vásárolták ilyen módon. Köszönöm. Angela Valin. Angela Valin következik. Buenos días. Köszönöm szépen. Én is szeretném a petíciók beterjesztőinek megköszönni azt, hogy idejöttek, nagyon sok erőfeszítésük van e mögött, és szerintem nekünk parlamentként meg kellene vizsgálnunk ezt a javaslatot, mert meg lehetne vizsgálni azt, hogy esetleg európai szinten intézkedéseket hozzunk, mert valóban szörnyű az, hogy Spanyolországról milyen kép alakulhat ki egész Európában. Szörnyű a fogyasztóvédelmi helyzet, és azt kell, hogy mondjam, hogy a különböző kom, ka, kormányok szí, politikai színezetre való tekintet nélkül állandóan összefonódnak a bankokkal, és az átlag polgárok pedig mindig a rövidebbet húzzák, és amint valaki igazat ad nekik, rögtön országos szintű botrány alakul ki és továbbra sem kártalanítják őket. Nagyon sajnálom azt, hogy ilyen gyakran kelljen hazám állampolgárainak az Európai Bírósághoz fordulniuk, azért, hogy az őket megillető jogaikat meg tudják védeni. Nagyon sok jogalkotási változás volt Spanyolországban, ez gyakorlatilag mindig az Európai Bíróság döntései, ítéletei után történt, és a fogyasztóvédelemre vonatkozólag ez még inkább igaz. Ezen kívül jó lenne, hogyha nyitva tartanánk a petíciót természetesen, és hogy az Európai Bizottság írjon egy jelentést arról, hogy hogy néz ki ez a helyzet, és a spanyol hatóságoknak is egy levelet kellene címezni, hogy elmagyarázzák azt, hogy a visszaélésekre milyen megoldást kínálnak. Köszönöm. Köszönjük szépen, Miranda asszony. Muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias al peticionario por venir. Nagyon szépen köszönöm és mindenek előtt köszönetet mondanék a petíciók benyújtó, petíció benyújtóinak. Sajnos nem először hallunk ilyen ügyről a petíciós bizottságban. 2013 óta ott van az a platform a szakbizottságunkban, amely kifejezetten a jelzálog hitelezéssel foglalkozik, amely képviseli a fogyasztókat, és a spanyol banki visszaéléseket tárgyalja. Mindezt úgy, hogy a rahai kormány támogatja ezeket a fellépéseket a bankok részékről, és amióta kirobbant a pénzügyi válság, az európai közösségnek, az Európai Uniónak a bírósága többször foglalkozott a banki visszaélésekkel. A fogyasztók a jogaik védelmét követelték az Európai Bíróság előtt, és az Európai Unió Bíróságának a támogatása teljesen egyértelmű volt és meghatározó fontosságú. Tehát kimondta az, hogy visszaélések történtek, és ismételten az Európai Unió védelmezte a fogyasztók értékeit. A petíció benyújtója kérelme teljesen megalapozott és úgy gondolom, hogy precedens kell teremteni mind azon személyeknek a javára, akik a jövőben lennének áldozatai az ilyen eljárásoknak. Láttuk azt, hogy mi történt a múltban, láttuk azt, hogy a bíróság milyen fajta döntést hozott a fogyasztók javára, több millió fogyasztó érintett ebben a dologban, és kénytelen a bíróságokhoz folyt, ford, folyamodni, miközben alapjog érvényesítéséről van szó. És minthogy a dolog nem lezárt, és hát irdatlan mennyiségű ügy indult. Irdatlan mennyiségű szemét sújt mindezen fellépés, mindent meg kell tennünk az, hogy hangot adjuk az érdekeknek, és mind ahogy a kolléganőm is emlékeztetett, a legfelsőbb bíróságon mi történt Spanyolországban, szóval ez mind elfogadhatatlan. Spanyolországban ugye az derül ki, hogy nem védelmezzük meg a fogyasztókat az ilyenfajta eseményekkel szemben. A bankok visszaélnek hatalmukkal, a jövőben is erre fognak törekedni, a lobbyjuk, lobby erejük olyan hatalmas, hogy láthatjuk, hogy mihez vezet a fellépésük a legfelsőbb bíróságnak a döntése révén. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen arra van szükség, hogy a petíció nyitva maradjon, levelet kell intézni a spanyol hatóságokhoz, és az igazságszolgáltatással együttműködve az Európai Parlament támogatásával kell, hogy megfogalmazzuk, hogy ezek nem izolált esetek, nem egyedi esetekről van szó, hanem ez szisztematikus felépés több mint 8 millió fogyasztó lett áldozata az ilyen fellépésnek. Éppen ezért az Európai Bizottságtól azt kérjük, mint ahogy ezt megfogalmaztuk, a pénzügyi igazgatóság részére, az Ekonszak Bizottság is ezt megfogalmazta, szóval azt kérjük, hogy az Európai Unió lépjen tovább, és nem egyetlen egy államot érintenek az ilyen esetek, hanem számos tagállamot, tehát ami Spanyolországban történik, ez háromszor vagy három ezerszer többszörös, amit másodszor adik. Köszönöm szépen, Kírió úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogom megismételni mindazt, amit a kollégák már megfogalmaztak. Teljesen egyetértek az elhangzottakkal. Valóban nagyon pragmatikusan kell, hogy eljárjunk ebben a szakbizottságban. Köszönetet mondok a petíció benyújtóinak, hogy eljöttek a körünkbe, Erről a kérdés sorról, vagy kérdés körül már beszéltünk, tehát a fogyasztók és a banki intézmények közötti kapcsolatrendszerről, és hát ezek a jelenségek jelen vannak nem csak Spanyolországban, hanem világ más részein. És kicsit a Dávid és Góliát történetre emlékeztet mindez. És ahogy az Európai Bizottság is megfogalmazta, nagyon erőteljes a kiállás a részünkről, illetve a bizottság részéről, hogy nyomon követjük a fogyasztók érdekvédelméket a bankkal, bankokkal való kapcsolatrendszerükben, erre az irányel rendelkezik és azt is látni kell esetenként, hogy milyen rendelkezések fogalmazódnak meg a szerződések a szerződésekben, és mihez megszületett a bírósági határozat. Ö, ö, akkor látni kell, hogy mit lehet még tenni, milyen kampány információs kampányjal lehet tájékoztatni a fogyasztókat. A néppárt számára ez a petíció szakmai szempontból, mert a technikai kérdéseket illetően lezárható lenne, mert sok ideje foglalkozunk már mindezzel, de ezzel együtt, ez nem jelenti azt, hogy a kérdéssel nem kellene tovább folytat, foglalkozni, Pont ellenkezőleg ezt az ügyet éveren kell és életben kell tartanunk, figyelnünk kell rá, és ö, biztosaknak kell lennünk abban, hogy adott esetben visszatérünk rá, amennyiben az Európai Bizottságnak a javaslatait és ajánlásait nem követnék. Köszönöm szépen, Szeledád, utolsó hozzászóló, és utána lezárom a hozzászólóknak a listáját. Kérem, rövidek legyenek, mert nincs sok idő a rendelkezésünkre. Köszönöm szépen. Valóban a tagállamok dönthetnek arról, hogy hogyan értelmezik a saját szempontjaik alapján a az európai jogszabályokat, és ennek kellene véget vetni, mert igenis, és az Európai Uniónak valamit ebben az ügyben mondania kellene, mert pontosan az Európai Bizottság az, amely ezt a kettősséget táplálja ez a probléma, ami Spanyolországgal kapcsolatban most felmerült, még további problémákkal is meg van spékelve. Gyakorlatilag az uniós jogszabályoknak sem felelnek meg a spanyol jogszabályok, és ezért is lenne fontos az, hogy az Európai Bizottság fellépjen, és ahogyan a néppárti kolléga azt mondta, hogy le kell ezt zárni, de szerintem nem, ez egy olyan probléma, ami kifejezetten spanyol ügy, és hát az a helyzet, hogy a jelzálók hitelezési jogszabályaink nagyon régiek. Most egy új jogszabályon dolgozik a kormány. Reméljük, hogy ezek az új szabályok sokkal modernebbek lesznek, és ezen keresztül a meglévő európai irányelveknek is megfelelnek. Egyébként pedig azt tudom még elmondani, hogy világos, hogy Spanyolországban nagyon sok sebből vérzik ez a helyzet, és az Európai Bíróság is már többször is ítéleteket hozott ezekben az ügyekben, és hát a petíciók beterjesztőinek adott igazat. A 2017-es jogszabályban foglaltak nem elegendőek, és azt gondolom, hogy nem csak nyitva kellene tartani ezt a petíciót, hanem a spanyol központi banknak kellene küldenünk egy levelet, amelyben elmagyarázná azt, hogy, vagy azt kérjük tőle, hogy elmagyarázza azt, hogy hogyan lehet a garanciákat beépíteni a spanyol fogyasztók számára, és nyomon szeretnénk követni ezt a petíciót, és feltesszük a kérdést majd ebben a levélben a spanyol központi banknak is, hogy ő maga is kövesse nyomon az ügyet. Hatékonyan oldjuk meg azt a problémát, amit mindenki világosan lát egyébként, hogy ezek a záradékok, ezek visszaélésre adtak okot. I'd like to give the floor back to the petitioner. Köszönöm szépen, akkor visszaadjuk a szót a petíciót benyújtójának, ugye tudván tudva, hogy mi hangzott el az korábbi felszólalásokból. Köszönöm. Eh, Nagyon szépen köszönöm szeretném megköszönni azt, hogy a petíciót befogadták, ez nagyon fontos, igen sok spanyol és európai, egyben európai állampolgár számára igen fontos. Mi Európában látjuk az utolsó lehetőséget. Sajnos a mi kormányaink nem fogják ezt megoldani. Ebben nem tudunk bízni és ilyenkor mindig arra gondolunk, hogy na a problémákat majd európai szintről lehet megoldani. Kérem, hogy ezt is vegyék figyelembe, ez az egyetlen és utolsó reményünk. Okay, let's then try to, to, uh, to respond to your request. Uh, and as... Köszönjük szépen! Ahogyan Kirió úr is elmondta, ez a Dávid és Góliát esete, és az EU-nak is felelősség teljesen kell lépnie ebben az ügyben. A petíció természetesen nyitva tartjuk, miután jogsértési eljárás van folyamatban, Kiri úr, tehát nem is tudnánk lezárni ezt a petíciót, mert hogyha zajlanak a jogsértési eljárások is rövid időn belül várhatóak az ítéletek, akkor azokat meg kell várnunk, és csak azt követően tudunk egyáltalán döntést hozni a következő lépésről. Hogy, hogy amit Szolidát mondott, az alapján amit tehetünk az az, hogy a Spanyol Központi Bankkal felveszük a kapcsolatot, mert amikor a jogi szakbizottságban ültem az elmúlt ciklus során, akkor a jogorvoslat kapcsán léptünk már kapcsolatba ezzel az intézménnyel. Hogyha a szereplők nem tudnak megállapodni, most pedig erről van szó a David, és Góliát esetben, akkor a közvetítés lehet, hogy nem lenne rossz. Kollektív tehát az egyik lehetőség, a mediáció a másik, akár egyfajta alternatív vitarendezésként, és a spanyol központi bankot pedig bátorítani kell arra, hogy vizsgálja ki ezt az ügyet. Ez nem kötelező ö, keret, de vannak ö, mediátorok, közvetítők, Európában, úgyhogy ezt járható útnak tartom. Úgyhogy vissza fogunk térni, amikor megvannak a bírósági ítéletek. Jó? Ez elfogadható az ön számára? Úgy tűnik, hogy igen. Igen, köszönöm. Köszönöm, hogy ennyire pontosan fogalmaztak és mutatták be a problémát és a filmet is. Jó utat kívánok vissza Spanyolországba, és vigye magával egy kis spanyol csokoládét. Nyilván sokkal szebb az idő, jobban süt a nap. Spanyolországban itt viszont jobb a csokoládé. Petition, which is petition 323. Jó, akkor megyünk tovább a 370. 323-as petícióval. Itt a 2008 per 50-es elv megsértéséről van szó. A tisztább környezeti levegő és a tisztább levegő témakörében. Alejandro Sánchez lesz a petíció elővezetője, és hagyd kérjem a kollégákat is, hogy hallgassák meg Sánchez urat, és szívesen adok is neki szót 5 percre. Gracias, señora presidenta. Compartiré mi tiempo con mi compañera Inés Sabanés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Iván Fenersz kollégával nőnek a felépés és hagyodjak. 2008-ban az Ekon Bizottság foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, figyelembe véve, hogy Madrid környékén milyen vegyi anyagok általmasan megjelennek a levegőben és a 2008 per 50-es irányelvnek a előírásai nem érvényesülnek. Ezzel kapcsolatban tehát a petíciónk. Az a kormányzat, amely Madridot irányítja, Kálmene asszonyal az élen, egy sor olyan politikai intézkedés hozott, amely a, part, a különböző lebegő anyagoknak a visszaszorítására vonatkozik és ezzel együtt van egy olyan rendelkezés, amely majd 30-án decemberben fog érvényesülni. Egy olyan terv is elindult, amely 2015-ben fogalmazódott meg először, és hogyan lehet a nitrogénnek a mennyiségét visszaszorosítani, de ugyanakkor az irányelv betartására nem került még mindig sor, mert hogy a több mint 100 ezer fős városoknak az esetében levegő minőségi tervvel kell rendelkezni, már pedig ez a kellő módon nem valósult. Még Madrid kormány kormányzata ilyen értelemben az intézkedéseiket nem hozta meg úgy, ahogy azt kívánatosnak tartanák, éppen ezért szeretnénk, hogy a petíció továbbra is nyitva maradjon, és Madrid akár csak a többi Madrid régiójához tartozó önkormányzat szintén meg kell, hogy tegyen mindazon intézkedéseket, amelyek itten kívánatosak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban arról van szó, hogy a szennyezésnek a kérdése rendkívül súlyos mértékben jelentkezik. Most már 2010 óta így van ez a madridi medencében a kormányzat és Carmen asszony, a polgármester asszony, illetve jó magam is, akik a mobilitással foglalkozom, illetve foglalkozunk, aktívan lépünk fel, és a, e, nem csak ezen a téren dolgozunk, hanem az éghajlatváltás, változás negatív hatása ellen is felkívánunk lépni, és képesek kell, hogy legyünk arra, hogy sürgős esetekben reagáljunk, mégpedig gyors módon. Akkor, amikor a szennyezés csúcsértékeket ér el, és a hatás határértékek, a standard határértékeknek a betartásáról szó sem lehet már különböző intézkedések születtek, 500 ezer euró és kerete többek között, és az nagyon fontos az, hogy a alacsony kibocsátású övezetek alakuljanak ki. Ez történik különben van egy központi részében, a belvárosban, és idén novemberben például ez az övezet, a központi, tehát belvárosi övezete Madridban, ahol alacsony kibocsátási értékeket írtak elő, nagyon jól működik, hatékonyan, és látszik az, hogy a legszennyezőbb kocsiknak a száma visszaszorult, tehát azok a kocsik akik kikerültek a forgalomból ezen az övezet 2017 amelyek a leginkább szennyezőek voltak. Úgy gondolom, hogy a különböző szervek, önkormányzati szervek, de az egyéb szervezetek is határidőket kell, hogy biztosítsanak ahhoz, hogy betartásra kerüljenek a célkitűzések. 2020-ra pedig el kell, hogy érjük olyan eredményeket, amelyek már mindenképpen érdemlegesek, és az új építéseknél is Madrid környékén figyelembe kell venni azokat az intézkedéseket, azokat a célkitűzéseket, amelyekről beszéltem. Tehát ez az alacsony kibocsátású, kibocsátású belvárosi övezet létezik most már Madrid központjában. Itt itt egy lakóövezetről van szó, és a lakhatási feltételek, de a kereskedelmi feltételek is, a vásárlói igények is így módon teljesülhetnek. Tehát azon kocsikról, a kiszorításáról van szó, amelyek már nagyon régiek, dízelen működnek, vagy akár benzinmotorosok, de nagy kibocsátású teljesítményűek, ezeket lehet, kell, illetve kellett kiszorítani. Általában véve az engedélyezésre is ki kell, hogy térjünk, egy tekintetben is vannak érdekes fejlemények, olyan intézkedések, amelyekre az Európai Bizottság tett javaslatot, és amelyeknek már megvan a hatása. Ezzel együtt intézményeket, intézményeket a spanyol intézményeket, a kormányzatot bizottságot fel kell hívni arra, hogy tovább kell folytatniuk a fellépésüket, az értékeknek, a kibocsátásoknak a javítását, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a szempontok alapvetőek, szinte felírják az összes többet az egészség az embereknek alapvető. So now... Köszönjük szépen! A bizottság is itt van velünk. És Dániel Fernández Gomeznek adok szót. Köszönöm szépen. Vagy, és köszönöm. Vagy, vagy, mikro. Köszönöm a petíció beterjesztőinek a munkáját, ami a levegő szennyezettséget illeti Madrid területén. Nos, hát az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban nagyon nagy aggályokkal tekint a helyzetre, mert állandóan haladjuk a, meghaladják Madrid környékén a környezetszennyezési határértékeket. Madrid területén a nitrogén-dioxid okozza a legnagyobb problémát, ez pedig az egyik legfontosabb ok az Európai Unióban a korai halálozás mögött. Az Európai Bizottság ezért úgy döntött, hogy közbeszól, közbelép, és megpróbál azon tagállamokkal felvenni a kapcsolatot, eh, ahol eh, a az irányelvben foglalt eh, határértékeket szisztematikusan meghaladják a mért értékek. Az lenne a célunk, hogy ezt a problémát valahogyan megoldjuk. Nos, hát az Európai Bizottság először úgy döntött, hogy néhány szennyezőanyagra koncentrál. Az egyik ezek közül pont a nitrogén-dioxid, ami a madridi probléma egyik alkotóeleme Spanyolországban. Éppen ezért most éppen Spanyolországgal szemben egy eljárást is folytatunk. Véla úr, aki a környezetvédelmi biztosunk, összeült több állam képviselőivel, azokra a főleg azokat hívtuk meg, ahol a legsúlyosabbak a problémák, és hát intézkedéseket kell alkotniuk, hatékony és megbízható a megoldásokat kell találniuk az embereket érintő környezetvédelmi problémára. Azt is megkövetelte tőlük, hogy a meghozott intézkedésekről tájékoztassák az Európai Bizottságot. Ezután pedig Spanyolország konkrétan egy tervet kidolgozott, mind Madrid, mind más érintett területek problémájára. Az intézkedéseket megvizsgálta az Európai Bizottság, és ennek köszönhetően úgy döntöttünk, hogy Spanyolországot nem citáljuk bíróság elé, mert ha a be, megígért ütemtervet betartják, akkor a problémát meg lehet oldani, és le lehet csökkenteni a szennyezést a megengedett határérték alá 2020 előtt. Az Európai Bizottság továbbira is odafigyel ezekre a kérdésekre, és arra, hogy az intézkedések megvalósuljanak, illetve hogy ezek hatékonyak legyenek. Ezt a jövőben is így fogjuk tenni amennyiben az intézkedéseket nem foganatosítják, vagy nem abban a formában, ahogyan erről szó volt, vagy nem sikerül elérni a várt célokat, akkor sajnos az Európai Bizottság Spanyolországot az Európai Unió Bírósága elé fogja citálni. Éppen ezért azt kell mondjam, hogy az Európai Bírós, illetve a spanyol bíróságok belügyeiben nem kívánunk beavatkozni, de ne felejtsük el azt, hogy a spanyol bíróságoknak is kötelessége az, hogy biztosítsák, hogy az európai jognak megfelelő helyzet alakuljon ki. Köszönöm szépen! Thank you very much. Nagyon köszönjük. Jó, akkor most a kollégáké a szót. Luis Képviselőasszony. Gracias a los peticionarios por, por estar aquí. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Madridban a légszennyeződés kétségtelenül erőteljesen létezik, és az, amiről az Európai Bizottság döntött az adott esetben foganasító szankciók, azt hiszem teljesen helytállóak. 2011-ben már sikerült egy nyilatkozatot, egy, egy anyagot készíteni az ECO részéről, és a hatalmon lévő pártok akkor erre nem reagáltak, és hát egyszerűen elképesztő, hogy az Európai Néppárt hogyan lép fel a petíciós szakbizottságban, és azt igényli, hogy intézkedések szülessenek a témában a kormány által, már pedig ezek az intézkedések már megszülettek. És hát csak azt tettem, hogy a jelenlegi kormányról elmondom, hogy Madrid részéről különböző kezdeményezések születtek azért, hogy megoldások kerüljenek kialakításra ezen nagyon súlyos kialakult helyzet kezelésére. Tegnap elhangzott az is, hogy egyesek meg fogják torpedozni a mobilizációs folyamatot. Ugye szó esetet arról, hogy nyitva maradjon a petíció, de még fontosabb lenne az, hogy levelet intézzen az, a petíciós szakbizottság a madé kormányzatnak, és ugyanakkor hagyni kell a polgármester hivatalt dolgozni, szülessenek meg a kellő megoldások azért, hogy ezen nagyon súlyos helyzetek a kezelésére a madridi lakosoknak az egészségére biztosítsuk. Valéna asszony. Köszönöm szépen. Osztom, Soledad véleményét, és azt gondolom, hogy ez egy valós probléma, nem csak Madrid számára, hanem általánosságban Spanyolországban. Hogyha nem oldják meg a problémát Madridban, akkor további szankciókat fognak foganatosítani, mert ez egyszerűen már szégyen. Az, hogy Spanyolországban a polgárok problémáival egyszerűen nem foglalkoznak, és nem megfelelő politikát folytatnak. Ha a bizottság egyetért, hogy a központi kormány, vagy az autonóm kormány, amely más táborhoz tartozik, de ezek nem lépnek fel a polgárok igényeiért, ez egyszerűen nem elfogadható. Annál is inkább, mert ez a szankció utána mindenkit érint, és az adókból fogják eh, kifizetni. Erre azért eh, oda kell majd figyelni, mert a saját pénzemmel azt teszek, amit akarok, de hát az adófizetők pénzével nem lehet így eljárni. Éveken keresztül a madridi kormány nem vette figyelembe, és nem is oldotta meg ezt a problémát, sőt, nem is tették tudatossá ez irányba az érintetteket. És most ott van a Damoklész kardjaként a fejünk fölött ez az egész probléma. Az autonóm kormány nem működik együtt a többiekkel. Szinte szürrealisztikus, abszurd a helyzet. A polgárok javát szolgáló politikai döntéseket és lépéseket kell foganatosítani, nem pedig kiátszani az egyik oldalt a másik ellen. Ezért én amellett kartoskodom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, a bizottság kövesse nyomon a, az eseményeket. Írjunk egy levelet Madridnak, megkérdezve, hogy mi az oka annak, hogy nem képesek megoldani ezt a problémát. Elnök, köszönöm. Itore Gáisz képviselő. Elnézést kérek a neve kiejtéséért. Rendben volt ez. Köszönöm szépen. A petíciót eh, beterjesztőket szeretném köszönteni itt körünkben. Ineszel, mi vagyunk ennek a szakbizottságnak többek között a tagjai. Van, amikor ellenzékből szólalunk fel, most a környezetvédelmi hatóságtól itt van egy delegált, és szeretnék is gratulálni neki. Következőt mondanám el. Azért eléggé elképesztő azt, hogy ezzel a petícióval kapcsolatban 2011-ben már felléptek, ugye itt Madridról volt szó, ahol a petíciót beterjesztették, de a madridi önkormányzatra is szeretnék itt utalni. De mit is akarok én ezzel mondani, hova akarok kiukadni? A petíció beterjesztői arra utalnak, hogy gyakorlatilag bezárnak bizonyos utcákat, lezárnak a forgalom elől, na most ettől csak még nagyobb a forgalom. Most 2011-es adatokon felül a jelenlegi helyzetre is szeretnék utalni. 2017-es, 2018-as adatokat szeretnék ismertetni. Erre akarok emlékeztetni, hogy a 2017-es nitrogén-dioxid értékek gyakorlatilag 70%-kal meghaladják a megengedett értéket, és a még a 2016-os adatokhoz képest is tovább növekszekednek ezek az adatok. Ön is, Donya Ines, mint madridi önkormányzati megbízott, ön is pontosan tudja, hogy hogyan áll ez a helyzet. Madrid állandó dugóban él, és ezért azt szeretnék megszüntetni, ezt a dugó helyzetet szeretnék megszüntetni, mert ezen keresztül lehet javítani a levegőszennyezettségi helyzetet is. Ugyanakkor a madridi kormányzat vagy önkormányzat rosszul végezte a munkáját, mert nem az elért célok valósultak meg, hanem inkább az ellenkezője. Tehát gyakorlatilag még a madridi emberek maguk is azt mondják, hogy ez egy improvizatív és kaotikus megoldás, amikor az emberek maguk sem tudják azt, hogy mikor melyik utcát zárják le, akkor a közösségi médiában kezdenek el egymással kommunikálni. Az emberek nagyon felháborodtak. 2017-ben a nitrogén-dioxid szintek 40 milligrammal haladták meg a megengedett értéket, és lassan a végéhez érek, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit ígér a jövő. Még a madridi polgármester asszony szerint is további dugókra kell számítani, de minthogyha nincsen, mintha nem lennének további alternatívák, nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyeket a választási kampányban beígérték. A metró közelében a nagy parkolóházak kialakításából, a kettőből, amit ígértek, csak egyet valósítottak meg, egy stadion közelében. A problémát holisztikusan kell kezelni, Madrid központi területeire nézve gazdasági és környezetvédelmi tervet kell kidolgozni, és a helyi kormányok, tehát önök és a regionális kormány között is ellentmondások mutatkoznak, és az arra öm, kéri fel az egyik önkormányzat a másikat, hogy a weboldalán tájékozódjon. Hát azért ez mégiscsak felháborító, úgyhogy csak ennyit arról, hogy mi is történik a madridi önkormányzatnál, és nem 2011-ről beszélek, hanem 2017-ről. Köszönöm. Köszönjük szépen, kedves kollégák! Azért ismétlik magukat, remélem ennek tudatában vannak. Nem kell ugyanazt elmondani, ami már korábban elhangzott, úgyhogy kérem, annyit mondjanak, hogy együtt értek ezzel vagy azzal, ahogy a nők szokták hisz ebben a, tél, ebben a házban. Tehát, hogyha azt mondják, hogy szolidáddal egyetétek, akkor nem kell mindent még egyszer elmondani. Kérem, hogy próbálják meg ezt. Ez lehet, hogy női stratégia, de szerintem ez egy okos dolog lenne. Jó önöket hallgatni, de tényleg nem kell Ádámtól és Évától újra kezdeni. Mert ez nagyon sok ismétlést okoz, és kifutunk az időből. Point of order. Yes, Point yes. Of order. Thank you very much. Señora, señora President. Köszönöm szépen. Én pontosan értem azt, amit ön mondani akar, de ön is értse meg, hogyha négy kolléga bizonyos pártok képviseletében felszólalnak, és közben a másik oldalt pedig nem képviseltetjük, hát akkor nekem azért négy felszólalást kellett volna kitöltenem. Ne haragudjon, én beszélek, most én beszélek, egy kicsikét azért engem is tartsanak tiszteletben, köszönöm szépen. itt vannak a katalánok is. Nos hát, kedves elnökasszony, öntől és a kollégáktól azt kérem, én adatokat mondtam el, és nem demagóg szöveggel jöttem ide. Köszönöm. Listen, it... Figyeljenek ide. Nagyon érdekes, Iturgaisz úr, amit mond, de tudja, hogy az óra ketyeg, és azért vagyunk itt, hogy a petíciókat, beterjesztőket hallgassuk meg, hogy jó megoldásra jussunk, és hogyha újdonságot tudjanak mondanak, akkor az rendben van, de legyünk pragmatikusak. Máteles úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a petíció beterjesztőinek, az elnöknek, Sánchez képviselőnek és mindazoknak, akik sokat dolgoztak ezen az ügyön. Egy fontos témát ne felejtsünk el azt, hogy 40 ezer ember hal meg Spanyolországban 2015-ben korai elhalálozás miatt, és ez mindig a környezetszennyezéshez vezethető vissza. Madridban nagyon fontos az, hogy csökkentsük a forgalmat, és ezen keresztül javítsuk a levegő minőségét. Teljesen mindegy, hogy most itt ki van kormányon, és ki nincs kormányon. Ezek a veszekedések, ezek szembe mennek az emberek egészségével, amihez joguk van. Nem csak Madridról beszélünk, hanem más nagyvárosokról is. Madrid, Barcelona, Valencia, megpróbálják a saját munkájukat végezni, amit egyébként az Európai Bizottság is elismert. Persze, a szocialista kormány Spanyolországban nem ismeri el mindezt, Spanyolországban, Madridban sikerült 40%-kal csökkenteni a madridi ö, levegőszennyezettségi helyzetet. Nos, hát az a helyzet, hogy ö, a madridi önkormányzat a spanyol kormány és az Európai Bizottság közötti megoldást kell megvalósítani, de a legfontosabb az figyelembe venni, hogy itt egész Spanyolország értékéről és jól felfogott érdekéről van szó, és bizony el fogunk menni, és Spanyolországot az Európai Bíróság elé fogjuk citálni, mert ez megengedhetetlen. Úgyhogy természetesen nyitva tartjuk ezt a petíciót, és Spanyolországnak levelet küldünk, hogy számoljon el a kormány, és a madridi önkormányzat is azzal, amit tesz, és végre a Spanyolország érdekeit vegyék figyelembe, és nem a saját civódásaikat. Köszönöm. Kedves kollégák, próbálják meg. Úgy tűnik, hogy csak spanyolok szólalnak fel, próbáljanak meg tisztelettel beszélni, ne spanyol belügyi vitákat folytassunk le itt az Európai Unió szívében, ebben az intézményben. Ez nagyon fontos. Erre itt nincsen szükség, éppen elég rossz akaratú gondolatot küldenek felénk sok helyről, úgyhogy ne tegyük tönkre itt a hangulatot ebben a teremben, itt mindig béke uralkodik. Menjünk tovább, és kérem, nagyon röviden. Mutassa meg, hogy a nők igenis és képesek erre. Muchas gracias, Presidenta, y sobre todo bienvenidos a los peticionarios, porque si están aquí es porque realmente tienen una alternativa. Como... Megoldást kell találnunk, ahogy az elnök asszony is mondotta, mi nők másként látjuk a dolgokat, és másként járunk el. A frizsmus elleni felépésben is nagyon aktívak voltunk. Köszönöm szépen tehát ezt a lehetőséget. Ines felelős ezen kérdését, és hát nagyon jó munka kapcsolatunk van. Azt is tudjuk, hogy az Európai Bizottság megfogalmazta nagyon világosan, hogy szigorúan be kell tartani az előírásokat, a szabályokat. A közösségi a Sajnos Magyarország már így is büntető tételeket fizet, büntető szakciókat adott esetben nagyon nagy összegűek. Hát mindent tegyünk meg azért, hogy ne kelljen más esetben is ugyanilyen szankcióknak kitenni magunkat. Szerintem is nyitva kellene tartani a petíciót, egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, csak úgy, mint azon kezdeményezésével a kollégáknak, hogy tovább kell folytatni az egyeztetéseket. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most a beterjesztőnek adunk eh, szót még egy percre, hogy összefoglalja, mert kifutunk az időből. Gracias. Estoy totalmente... Nagyon szépen köszönöm, teljes mértékben egyetértek, és tényleg nagyon fontos az, hogy a bizottság eh, közbelépjen, mert eh, a Spanyolország által vállalt intézkedések nyomon követését az Európai Bizottságnak kell végeznie. A spanyol Műszaki Egyetem által mért adatok 2017-ből képest azt mutatják, hogy javul a helyzet, és nagyon fontos is ez. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy írjanak Spanyolországnak, az illetékes hatóságoknak, és minden érintett félnek részt kell venni a megoldásban, mert különben óriási szankciókkal kell majd számolnunk, és a városban nagyon nagy problémát jelent a dugó is. Tehát a túlzott, túl, sokan, túl sok autó cirkulál. Ma az El Paisban megjelent egy cikk, ami arról szólt, hogy a madridi környező, környezet szennyezés a gyermekekre milyen rossz hatással van. Ezt kellene figyelembe venni, és az Európai Bizottság kérje ezt számon a helyi önkormányzatról, a helyi kormányról, és nem szabad az, hogy obstrukcionista megoldásokat egymás ellen fordítsanak a különböző hatóságok, hogy most ki van hatalmon, ki nincs hatalmon, valóban nagyon fontos lenne az, hogy minél hamarabb megvalósuljanak azok a célok, amelyek egyébként a Környezetvédelmi Minisztérium akciótervében is szerepelnek. Köszönöm. So what you're saying... Nos, hát akkor amit mond az az, hogy a pártpolitika hát ezeken a kormányokon átívelően napirenden marad egy-egy petíció, ezért nem szabadna ezeket átpolitizálni. Nyitva tartjuk ezt a petíciót. Itt is ugye egy folyamatban lévő jogsértési eljárásról van szó. A spanyol hatóságnak levelet fogunk küldeni, a madridi városi tanácsnak, valamint a központi kormányzatnak is. Pont. A madridi városi tanács és a regionális tanácsnak is? Jó, rendben, rendben. Jó. Ennyi. Akkor ez az összes szint, és ezzel ezt kiismerítettük. Köszönöm, reméljük, hogy elégedettek a petíciót beterjesztői. Nem minden nap süt a nap, úgyhogy élvezzék ezt ki ma. Egy nap alatt minden a négy évszakot megtapasztalhatják, úgyhogy esőt nem kívánok. Nagyon jó lenne, hogyha elküldenénk a levelet a madridi önkormányzatnak, vagy hát a helyi kormányzatnak, amely gyakorlatilag ennek a tervnek a végrehajtását obstruálja. Nem a központi kormányról van szó, hanem a madridi önkormányzatról. Igen, ezt már háromszor elmondtam, mind a három szintnek el fogjuk küldeni a levelet. colleagues, we need to move on. Kollégák, folytatnunk kell, úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy csendben, de gyorsan hagyja el a termet, hogy folytathassuk a munkánkat. The next item. A 29-es petíció pont a következő 12-26-os per 17-es. Ezt egy korábbi ipari létesítmény és szennyvíz kezelő állomás okozza. Roberto Senato, a petíció beterjesztője, és 5 percre tudok neki szót adni, parancsoljon. Oké. Okay. Eh, signora Presidente, ring... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megkaptam a szót. Akkor miről is szeretnék beszélni? Kozenca városáról az egyetemi városról szeretnék beszélni, nagyjából másfél kilométeren belül két ökológiai bomba is itt található, amely az itt élők életét fenyegeti. Miről beszélek? Nem csak az ott élő emberek, hanem a környezetben élő emberekről is beszélek. Egy olyan cég dolgozik itt, amely korábban a gesztenyefák tanin tartalmát vonta ki. Majdnem 50 éven keresztül dolgozott, és a kémiai vagy vegyi mm, anyagokat beöntötte a helyi folyóba, persze ott ki is pusztultak a halak, és ezen kívül pedig a toxikus mérgező anyagokat nyolc nagy tartályba helyezte el, amelyeket egyébként úgy építettek meg, hogy szivárognak. Ezek, ez a cég már rég nincs itt, de ezek a tartályok még mindig itt vannak, legalábbis három, a többi ötöt egyébként egyszerűen befették földdel. Szörnyű a helyzet, és azt mondják, hogy az alumínium, nikkel, mangán és vastartalom nagyon magas, rendkívül veszélyes hulladékról van szó, és hát ne felejtsük el, hogy itt ezen a területen iszonyú magas a tumoros megbetegedések száma is. Ráadásul borzalmas bűz terjeng, az ott élők életét megkeserítve, és az egészségüket is veszélyeztetve. Ráadásul, amikor meleg van, akkor ö, gyakran erdőtüzek is kialakulnak. Tavaly volt például egy ilyen kisebb tűzeset, amely aztán kettő napon keresztül nem tudtak eloltani, és egy toxikus füstfelhő alakult ki, és a borzalmas meleg ellenére a nyár közepén az ott élő embereknek becsukott ajtók, ablakok mellett kellett élniük rendkívül sok tumoros megbetegedés tapasztalható, és nagyon ritka rákos megbetegedések is. Főleg a két ipari létesítmény mellett élő családok esetében. Ezért a helyi lakossági szervezetek egy regisztert állítottak fel, amely a rákos megbetegedésekre vonatkozott, és ezért két évvel ezelőtt illetve 8 évvel ezelőtt már egy bírósági ítélet arra kötelezte az orosz államot, hogy oldja meg ezt a helyzet a Lenyó Kimika helyzetével kapcsolatban, de ez még nem történt meg. Aztán van még itt egy szemét égető is, amelyet már nagyon régen bezártak, mert rendkívül szennyező volt, de továbbra is borzalmas bűz terjeng éjszaka és nappal is. Ezért az emberek aggódnak, és ráadásul az életminőségük is megsínyli ezt. A levegő elviselhetetlen, és egy 2000-es kalábriai külön meg, környezetvédelmi külön megbízott ajánlásainak megfelelően sohasem történt, illetve az ajánlásban foglaltakat sohasem valósították meg, a Legno és a tehát ez a, az égető üzem is hozzájárulnak a helyzet szörnyűségéhez. Az emberek nem bíznak már az, intéz, az intézményrendszerben, és ezért is jöttünk ide Európába. Olyan, mintha senki sem akarna meghallgatni bennünket, pedig garantálni kellene az ott élő emberek egészséghez való jogát, és a környezet állapotát vissza kellene állítani az eredetihez. Ezen szennyezett területeknél meg kell szüntetni a szennyezés okát. Mille grazie! Thank Nagyon szépen köszönjük. Az Európai Bizottságnak adok most szót. Gasparinetti úrnak fogok szót adni, aki kifejti mindjárt a véleményét, és kérjem, hogy a bíróság előtt lévő jogsítési eljárásra koncentráljon. Eh, Köszönöm szépen, klasszikus esetről beszélünk, Eh, una regione povera per arricchirsi. Gyakorlatilag eh, megint az történt, ami már nagyon sokszor eh, egyes cégek kihasználtak egy szegényebb területet, hogy azt aztán tönkre is tegyék. A jelenlegi helyzetről beszélünk, pedig itt egy 2002-ben bezárt gyár vagy üzemről beszélünk, és a kozáncai bíróság a volt környezetvédelmi biztost beidézte, és környezetvédelmi károkozással vádolják őt, tehát itt legalább valamit a bíróság tett. Ugyanakkor a volt környezetvédelmi megbízott esetében még nem zárult le a bírósági eljárás. Az első, első fokon őt felmentették, viszont a volt likvidátort elítélték. Nos, ebben az esetben a bírósági az a feladat, hogy megítélje, hogy ki milyen mértékben felelős, de mit tehetünk helyi szinten az önkormányzat nem foglalkozott a helyzettel. Elképzelhető, hogy itt nincsenek meg egyébként azok az anyagi feltételek sem, amelyek ehhez szükségesek lennének, de hát nem Porto Margeiráról vagy Taranto esetéről beszélünk, valóban ez a terület nem nemzeti érdek szférába esik, ahol az az állam feladata lenne megoldani a környezetszennyezés problémáját. Mit lehet akkor tenni ebben az esetben? Az önkormányzat léphetne fel, de itt az önkormányzat semmit sem tett. 16 éve várják az emberek, hogy a környezetszennyezés megszűnjön. A legmagasabb szint az állam viszont azért nem lép közbe, mert a probléma a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, Taranto vagy Porto Magera esetében ez máshogy alakult, ezeket nemzeti érdekszférába vonták. Ugyanakkor vannak a regionális érdekszférába tartozó területek, itt nem több száz millió euróról beszélünk, három ö, tartályról beszélünk, amelyeket le kellene szigetelni. Tehát gyakorlatilag a hatóságok részéről a beavatkozás azért nem lenne olyan nagyon drága, úgyhogy felmerül az a kérdés bennünk, hogy egyáltalán miért nem képesek ezt vagy az önkormányzat, vagy a regionális szinten megoldani. Európa pedig szabálysértési eljárást indított Olaszországgal szemben. Már a bíróság egyébként egy ítéletet is hozott ezzel kapcsolatban, és Olaszországot arra kötelezte, hogy szankciókat, illetve büntetéseket befizessen. Ezt tudtuk mi megtenni európai szinten. Viszont, ami a konkrét tartályokat illeti, ez egy helyi probléma, amelyet talán úgy lehetne megoldani, hogy Kalábria régiót kellene sarokba szorítani, hogy a régió oldja meg ezt a helyzetet, miután az önkormányzat nem tud semmit sem tenni. Közben egyébként folytatódik a másik környezetszennyezési eljárásunk. Ebben az esetben a regionális hatóságok is érintettek, miután már van egy bírósági eljárás, sőt, a helyi bíróságok is úgy gondolják, hogy itt egy regionális szintű környezetvédelmi katasztrófáról beszélhetünk, úgyhogy itt talán uh, regionális szinten lehetne megoldani a problémát. The commission has taken over. Nos, először átvette a bizottság az én szerepemet, és ez nagyszerű, nagyon sok segítséget jelent a tekintetben, hogy hogyan is jussunk el ennek a történetnek a végéig. Megsejtették tulajdonképpen az én munkám egyes lépéseit, szerintem nagyon jól működik együtt ez a két szereplő. Még nem fordult a szakbizottság valamiféle olasz arénában senkihez. Itt most Brüsszelben vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönöm a petíció beterjesztőinek, hogy eljöttek, és köszönöm az Európai Bizottságnak is a hozzáállását. Lehet, hogy azért is van ez így, mert egy olasz ember jött el ide, és egy kicsit talán olyan melegebb fogadtatást kaptunk a bizottság részéről, mint általában. Ezt nem mások problémájának, hanem Európa problémájának érezzük most. Szerintem nagyon oda kell figyelni mert Olaszországban nagyon nehéz a helyzet, és ezért óvatosan kell megközelítenünk a problémákat, hiszen ugye itt bírósági eljárások is folyamatban vannak. Én nem gondolom, hogy itt csak intézményi kérdésekről kellene beszélnünk, de mégis a munkánkat is el kell végeznünk. Talán a szivárgás megakadályozása lenne a legnagyobb problém, vagy legnagyobb feladat jelenleg, hogy a meglévő környezetvédelmi károkozás ne súlyosbodjon tovább. Ezért Kalábria régiónak kellene küldenünk egy levelet, figyelembe véve ezzel a különböző felek szerepeit, és továbbra is oda kell figyelnünk erre a nagyon kényes kérdésre. Köszönöm. Köszönjük. Úgy tűnik, hogy nem kér más szót az ügyben. Nem tudom, hogy a kollégák közül bárki hozzá kívánna még szólni. Nem akkor a petíciók beteszterjőit szeretném kérni, hogy zárják le, és hogyha bármire szeretnének reflektálni, bárki megteheti ezt, akár a bizottság, akár pedig Csiri úr hozzászólását illetően. Kettő percet adok maximum. Eh, Köszönöm szépen szerintem a régiót tényleg fel kellene szólítani, már csak azért is, mert Kalávia régió elnöke, amikor az egyik ilyen tűzvész kialakult, el is jött a helyszínre, és én akkor kérdéseket tettem fel neki. Azért jött el, mert két napon keresztül a tűzoltók megpróbálták eloltani ezt a, tűz, ezt a tüzet, de közben ugye egy toxikus füstfelhő is kialakult a prefektus is eljött, és természetesen megint ígéretek történtek. A gyakorlatban azt látjuk, hogy a régió és az önkormányzat egymásra mutogatnak, úgyhogy szerintem mindenképpen jó lenne az, hogyha megkeresnék az illetékes hatóságokat. Köszönöm. Thank you very much. Thanks to all of you who have participated. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben. Köszönöm azoknak akik ilyen messziről eljöttek hozzánk és természetesen nyitva tartjuk ezt a petíciót. A bizottság nagyon segítőkész volt, de amit szeretnék kiemelni a bizottság házi feladatául, az az, hogy monitorozza nem csak az olasz megfelelést, a szennyvíz kezelésére vonatkozó 271-es és 91-es irányelvet, hanem a a vonatkozó hulladék lerakókra e, irányadó e, elveknek a teljesülését is figyelje. És ebbe igen nagy erőfeszítéseket kellene fektetni. Mindenképpen támogatnunk lenne érdemes a parlamentet, a bizottságot, a szakbizottságunk részéről. E, írásosan fel kellene szólítani az illetékes olasz hatóságokat levélformájában, hogy a, és a kalabriai régiót, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, illetve a bizottságot is kérjük, hogy nézzék meg, hogy a, az idézett irányelveknek megfelel-e az ország, illetve a régió. Ezzel elégedettek? Rendben. 30-as ponttal fogjuk folytatni, ez a madridi tényfeltáró látogatásunknak a follow-upja, tavaly májusban volt ez. Jude Curtin Darling volt a vezetője ennek. Ez egy nagyon érdekes, és hát elég fájdalmas utazás volt, látogatás volt. Honoré par la présence en és megtiszteltésként azt látjuk, hogy Bopin úr is van, aki az apostoli nuncius az Európai Bizottság mellett, az Európai Unió mellett, akit üdvözlünk itt a mai napon. Üdvözöljük ön tisztelt Uram! First of all, we have the petitioners. Itt vannak a petíció beterjesztői. And Ruth Appleby. I am very happy that you are... Örülök, hogy itt vannak újra, jártak már nálunk korábban, és megadom a szót 5-5 percre maximum. Which one starts? So you're too humble. Just take the floor. Maybe. Kezdjék el, kezdjék el. Anna Quaid, ha gondolják. Kezdje el. Ahora, ¿no? Sí. Muchas gracias. Buenos días. En nombre de las asociaciones. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök mindenkit az áldozatoknak a szervezete nevében üdvözlöm Önöket. Szeretnék elmondani az elkeseredtségünket, a szomorúságunkat, illetve azon érzésünket, hogy elhagytak minket az intézmények. Mindezt mondjuk a spanyol családok, gyermekek és szülők nevében. Aki nem tudja, mi, nem élte át, hogy mit jelent egy gyermeket elveszteni, azok nem tudhatják, hogy milyen fájdalmak sújtanak minket. Kitettek vagyunk, és a médiumokon keresztül próbáljuk elmondani, fájdalmunkat azért, hogy reméljük, hogy, hogy mégis változás történik, és elismerésben lesz részünk. Évek óta, évek óta képzeljék el, hogy olyan ö, gyanú övez minket, ö, amely nem illet meg minket, pedig ö, azok a sírok, ahol a gyermekeinknek kellene feküdniük, üresek. 1993-ban az egyik gyermeknek a szülei lettek kitéve a legsúlyosabb bántalmazásoknak, aztán 2008-ban is olyan sírokat kellett, hogy eltemessenek pontosabban koporsokat, amelyek üresen maradtak, és az ilyen esetek nyilvánvalóak Spanyolország szerte. Ezek az események pontosan mutatják azt, hogy miről is van szó. Olyan gyermekekről, új születőkről van szó, amelyeket, akiket még nem is anyakönyveztek, nem is volt tulajdonképpen jogilag létük, és mindezek az események a demokratikus rendszer alatt történtek már. Sajnos minden egyes esetben, amikor kéremeket nyújtunk be, az 1995 utáni eseményekről olyan válaszokat kapunk, amelyek az úgynevezett memória, az emlék törvényre utalnak, már pedig védeni kell az embereket, védeni kell a népeket, meg kell hallgatni azt a három ezer feljelentést, amelyet tettünk. Ebből csak kettő került mostaná újra a bíróságok elé, már pedig az elévülés miatt, a 92-es elévülési törvény miatt van ez így és csak az egyik orvos esetében ismerték el, hogy elrabolták az újszöltet, de a többi esetében ez nem történt meg. Hogyan lehet elévültnek minősíteni az ilyen eseteket, és szemben nézni az áldozatokkal? A mi igazságszolgáltatási rendszerünk hogyan teheti meg azt, hogy elévültnek minősíti ezeket az eseteket, és ad acta helyezi az ügyeket. Intézményi blokkással van itten dolgunk. Az intézmények blokkolják a dolgokat. Az intézmények nem keresik meg, nem keresik fel, nem kutatják fel a biológiai szüleket, a gyermekeink, a fiaink és lányaink untak így el. Márpedig ezzel szembesülünk, ez a valóság, és az áldozatok továbbra is ezzel szembesülünk. Az azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól, az, az Európai Alapvető Jogoknak az intézményétől, hogy folytassanak le egy, követ, egy, folyam, egy eljárást azért, hogy igazi kivizsgálása történjen ezen ügyben, és az összes feljelentést vizsgálják meg, nem lehet e témában sem büntetlenség, sem elévülés. Köszönjük az Európai Bizottságnak, hogy nyomon követi a kérelmünket, a petíciónkat, a különböző delegációknak is, akik nálunk megfordultak, és nagyon hülyen követték és próbálták a követelésenket. Köszönöm szépen. Esperanza Ornedo. Köszönöm szépen, Esperanza Ornedo, a szó. Informe comunica los cambios sufridos en la Üdvözlök mindenkit. Az SOS elrabolt újszülöttek eljárásokat indított, és többek között egész a legfelső bíróságig terjednek ezek az eljárások. 92-ben, amikor a tartomány úgy döntött, hogy elévült az idő által valamennyi bírósági eljárás akkor nem vették figyelembe azt, hogy milyen emberi értékek vannak itt kockán. A történet során első ízben történt aztán az, hogy egy elrabolt csecsemőnek az esete eljutott a bíróság legmagasabb szintjére, már pedig a legfelső bíróságnak a határozatai a jog gyakorlatot is meghatározzák. José Márez Mender Burgio egy olyan bíró, aki a 1992-es esetet figyelembe nem véve ö, eljárást indított a felülvizsgálatnak az érdekében. A teljes dokumentáció 92 óta rendelkezésre áll, feldolgozható, és első ízben történt meg az, hogy egy ilyen magas beosztású magisztrátus távolságtartóan elhatárolta magát a 92-es döntésről. 32-es, 32 oldal foglalja össze ezen családok, intett családoknak a fájdalmát oly régóta szenvednek mindettől a lelkismertem azt diktálja, hogy igazságos ügy mellett állja ki hangosan, és amennyiben ez hasznos lehet bárki számára, akkor ezt megteszem, mondotta ő, itt idéztem a szavait. A legfontosabb fellépés az, hogy ismertessük az érintettek által, vagy internetek, érintettek számára mind ezt. Nagyon fontos az, hogy az eljáró bíró, a vizsgáló bíró újra megnyissa ezeket, ezeket az eseteket, és elindítsa az eljárás. Ugyanakkor a Valve provinciának a hatósága ellenáll ennek a folyamatnak, és a, az értelmezés ö, ö, a magasabb fórum, jogi fórumnak az értelmezését a többi alacsonyabb szintű bíróság nem vette figyelembe. Éppen ezért kell az egész ügyet a legfelsőbb bíróság elé terjeszteni. Egy olyan bírósági határozatra van szó, amely elintéli, illetve megsemmisíti azon határozatokat, amelyek elévültek, mondották ki az ügyeket. Olyan joggyakorlatra van szükség az Euró- a legfelsőbb legfelsőbb bíróság részéről, amely kihatással van a joggyakorlat teljes, Euró, teljes spanyol területre. Elnök, köszönöm szépen, mindez nagyon érdekes és nagyon fontos. Én is olvastam egy cikket erről az elhíresült bírósági határozatról. Egy Vella úr nevezetű nőgyógyász bűnösek mondatot, ki a legfelsőbb bíróság által. Ez nagyon lényeges momentum. és tény és való, hogy ez erőt ad az önök álláspontjának. Ruszáz, önnek adnak meg a szót ismételten a mai napon. Thank you. Thank you very much. Thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. És nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. A mai ülésünknek az a lényege, hogy az általános helyzetet próbáljuk meg megtárgyalni. Nem akarok most a személyes sorsomról beszélni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy miután én magam is áldozat vagyok, és nem Spanyolországban élek, ezért fontos lenne az önök jelentésének bizonyos pontjai, és ezek relevánsak az én életem szempontjából is. Ön a hetes, önök a hetes ajánlásukban azt fogalmazzák meg, hogy egy teljesen világos protokollra van szükség azzal kapcsolatban, hogy mely hatóságok felelősei a nyomozásnak. Most a jelentés elkészülése óta nem hiszem, hogy bármiféle változásra került volna sor. Azt kell, hogy mondjam, hogy továbbra sem világos az, hogy ki nyomozza ezeket az ügyeket. Talán csak önök. Nagyon-nagyon fontos, mert ahogyan önök is elmondták a jelentésük tizedik oldalán, ahol egyébként az én személyes történetem is szerepel, nos hát a spanyol öm, államügyész is ismeri az én esetemet is. Az én esetemben egyébként a brit, és azt írja ő, hogy a brit rendőrség végzett nyomozást. Ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz, és nagyon-nagyon frusztrál az áldozatként, hogy hat és fél év óta semmi nem változik. Ez egyszerűen megbocsáthatatlan. Az én esetem az egész spanyol igazságszolgáltatáson végigment. Még a legfelsőbb bíróságig és um, a, az alkotmánybíróságig is elment. Akkor hogy képzelhető az el, hogy ők azt mondják, hogy nem ismerik az én esetemet? Ne haragudjanak, hogy ennyire érzelmes vagyok, de számomra ez megbocsáthatatlan. Az én esetemben hosszú éveken keresztül pénzt, szeretetet, mindent, ami az enyém, beleáldoztam ebbe az ügybe, és mégse tudnak semmit az ügyemről. A brit rendőrség azt mondja, hogy ők nem tudnak mit tenni. Ez az, amit a brit hatóságok mondja, mondtak nekem hogy ők gyakorlatilag csak postásként járhatnak el, az én esetemet, a dokumentumaimat át tudják adni az illetékes spanyol hatóságoknak, semmi más nem tudnak tenni. Most megint csak. Akkor hol, hol állunk? A brit rendőrség azt mondja, hogy nem avatkozhat bele egy másik ö, tagállam ö, rendjébe igazságszolgáltatásába. Ugyanakkor a spanyol hatóságok nem is tudnak róla. Úgyhogy azt se tudom, hogy hol vagyok, mintha nem is léteznék, és senki nem felel az ügyemért. Én azt hiszem, hogy az én hazámnak is felelősséget kellene vállalnia, de nem teszik meg. Az összes lehetőséget kimerítettem Spanyolországban, mert minden egyes igazgatási szinten és bírósági szinten jártam, senki sehol nem volt hajlandó egyáltalán szóba állni velem és nem is értem azt, hogy hogy lehetséges az, hogy nem hívnak be tanúbizonyságot tenni. Minden egyes alkalommal visszautasították ezt, és nem tudom, hogy az én esetemben ki volt az, aki ezt a döntést meghozta. Egész egyszerűen semmit sem tudok a saját ügyemről, mindig ugyanazt a választ kapom, hogy lezárták az ügyemet. Az én álláspontom, semmit sem tudok tenni az Egyesült Királyságban, azért, mert nincsen ö, nyomozás, és ők nem tudnak beavatkozni a spanyol igazságszolgáltatás ö, berkeibe. Spanyolországban nem tudom újra megnyitni az ügyemet, mert nincsen újabb felmerült ö, bizonyíték. De hát hogy is lenne bizonyíték, hogyha nem hajlandóak nyomozni? A kilencedik oldalon önök utalnak arra is, hogy ez egy ilyen körkörös probléma, és az lenne a legfontosabb, hogy teljesen függetlenül attól, hogy most ki nyomoz, ki nem nyomozhat, és igazságszolgáltatási szempontból ki a felelős, az a legfontosabb, hogy kiderüljön az igazság. És azt hiszem, hogy pont ez az, amiben nem sikerült rendet teremteni. Az én dokumentumaim alapján mindenki csak a dolognak a jogszerűségét nézte, és soha senkit nem érdekelt az, hogy mi történt valójában. Ez egyszerűen megbocsáthatatlan. Kértem, hogy a kisbabának az új lenyomatát az enyémmel hasonlítsák össze, senki nem volt hajlandó ezt sem megtenni. Nos, hát vannak olyan esetek, amelyek az én tudomásom szerint nagyon sok dokumentumot felemésztenek, de mégis senki sem hajlandó ezekbe belenézni. Úgyhogy nagyon jó volt azt olvasni az önök jelentésében, hogy nem az áldozatnak kellene a bizonyítás terhét vállalnia. Pedig ez van. Semmi sem történt. Esetleg lassan le tudná zárni Sajnos nem mikrofonba beszél az hölgy. Thank you. Just because of the international... Nos, csak azért, mert ugye itt ez már egy olyan ügy, hogy az Interpolnak is be kellene kapcsolódnia. Azt kell mondanom, hogy ez a lépés már megtörtént, hiszen határon átnyoló esetről van szó, de semmi nem történt a az ügyben. Nem akarom negatívan zárni, mert ahogyan már mondtam, a petíciós szakbizottság nagyon támogató volt, sosem fogom ezt elfelejteni. A jelen álláspontom az, hogy azért teszek meg mindent, hogy a belügyminisztériumtól kapjak támogatást. Három év telt el, semmi nem történt, egy hónapja várom a frissítést, szerdán kaptam jelzést, mert megemlítettem, hogy idejöttem, de a szakbizottság gon múlik, az önök szakbizottságán múlik, önökön múlt eddig is, hogy bármi történt. Sajnos a márciusi jövő évi döntést illetően az országom nagyon rossz döntést hozott a kilépésre vonatkozóan, és egyébként vannak új ilyen esetek, és ezek hozzám jutnak el engem kérnek meg segítene, segíteni. De nekem is egy csomó dolgom van. Fentartom a családomat, ott van a kutyám, és aztán ott van egy ö, hölgy, aki, akinek angol az édesanyja, de meg kell, meg kell találnunk az elkövetőket. Elnézést mondja az elnök, kifutunk az időből. Tehát még egyszer mondom, hozzám fordít, fordulnak segítségért az érettentek, de én nem tudom, hogy hová forduljak. Elnök, együttérzünk önnel, de menjünk tovább. Az áldozatok szövetségének képviseletében, akik egyébként az új törvényjavaslat kidolgozásában is részt vett, és tulajdonképpen eh, némi elmozdulást már látunk, úgyhogy eh, mégis, meg is adjuk a szót az érintetteknek. Három percre kapnak szót a spanyolok. Buenos días! Jó napot kívánok mindenkinek a bizottságban, és köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket ide. Egy évvel ezelőtt jelent meg a az ajánlás és a jelentés, és ez egyetbe is esett az argentin ügyész javaslatával. A spanyol államban történt kisbaba rablások ügyének feldolgozását az ENSZ-en keresztül is kezdeményezni próbálták, és garantálnia kellene azt, hogy soha többé ilyen ne fordulhasson elő. Az ajánlások a jelentésből 2017-ben az én gyermekeimről is szó van egyébként, ami ö, a mi ö, szervezetünk is együtt működött a navárai és valenciai helyi kezdeményezésekkel. Két jogszabályt is elfogadtak, és június 29-én és október 31-én fogadták el ezeket. Ezek voltak azok a történetek, amelyek rámutattak arra, hogy állami szintű keretekre van szükség a különböző regionális megközelítések helyett. Azért is van ez így, mert egy specifikus emberiség ellen elkövetett bűncselekményekről van szó. Ne haragudjon, azt mondják a tolmácsok, hogy túl gyorsan beszél nagyon sűrű, amit mond. Egy kicsit lassabban beszéljen, mert így tudják jól tolmácsolni, és hatékonyan átadni az ön üzenetét. Lo siento. <laughs> Estaba diciendo... Elnézést kérek. Nos, hát azt mondtam, hogy ilyen helyi kezdeményezések után jöttünk rá, hogy szükség van arra, hogy állami szintű megközelítést alkalmazzunk, egy keretet adjunk a különböző közösségi megközelítések helyett. Hiszen itt emberiség ellenes bűncselekményekről van szó. Általában ezek az elrabolt kisbabák nagyon messzire kerültek attól a helytől, ahol megszülettek. Éppen ezért az, ami helyi szinten történik, hogyha az nincs összeköttetésben más közösségek, más régiók jogszabályaival, akkor ez nem fogja segíteni azt, hogy az azonosítást megvalósítsuk. Mert nagyon sokszor az állam vagy az ország különböző területein találkoz, vagy élnek az eredeti édesanyák és a gyermekek. Különböző jogalkotási kezdeményezéseket össze kell hangolni, és nagyon fontos lenne egy homogén megközelítés. Például a felállított testületek szempontjából is, amelyek lehetővé teszik azt, hogy koordinált módon tudjuk felderíteni és nyomozni ezeket az eseteket. Onnantól kezdve, hogy világossá vált mindez, mi is ezt megosztottuk 2002-ben létrehozott szervezetünkkel. Emberi jogi szervezet vagyunk, különböző tevékenységeink vannak. Az, egy, az egyike ezeknek egy jogszabálytervezet kidolgozása, amelyben az összes politikai párt is részt vett. Az elmúlt, tehát idén szeptemberben terjesztettük ezt be a parlamentben, és tegnap előtt a spanyol kormány egy, egy hangulag elfogadta ezt, ez pedig történelmi jelentőségű. Ezért számunkra nagyon fontos az, hogy ezt a javaslatot, amelyet a parlament képviselői is támogattak, a legfontosabb lépés azóta, amióta az ügy folyik, és szeretnénk, hogyha az állam is végre kivizsgálná a helyzetet, és a felelősöket megbüntessék, és hogy ezek a borzalmas emberiség ellenes bűnök ne történhessenek meg soha többé. Ezért is kérjük azt ettől a bizottságtól, hogy írjanak egy levelet azzal kapcsolatban, hogy minél hamarabb elfogadják a spanyol államban az eltűnt kisbabákra vonatkozó, vagy elrabolt kisbabákra vonatkozó javaslatot, még mielőtt lezárulna a jogalkotású ciklus. Nem akartam közbe szólni. Két nappal ezelőtt egyhangulag elfogadásra került az ön által is említett dokumentum, és ez egy óriási eredmény a spanyol jogalkotók a spanyol kongresszus részéről. Úgyhogy kollégájának is megadom a szót három percre. Buenos días. Eh, me sumo la Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni a köszönetnyilvánításokhoz, és szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy a jelentés és az ajánlások november, 2017 novembere és 2018 júniusa között a spanyol hatóságok nem tettek semmit. A nyomozás során sem, és hát ezek ugye főként a Franco diktatúrája alatt történtek meg, de még a demokrácia első éveiben is. Nos, június óta nagyon óvatosan, de mégis történtek lépések, ahogyan elmondta a társnőm is idén, vagy ezen a héten kedden fogadta el a parlament az erre vonatkozó jogszabályt. Ezek után pedig nagyon röviden szeretnék néhány ajánlást megfogalmazni a jelentés kapcsán. Ez a mostani jogszabálya végre elismeri a történteket, és az igazsághoz való jogot a kártérítéshez való jogot, és azt, hogy az archívumokhoz való hozzáférést biztosítani lehessen, akár köz intézmények, akár a spanyol katolikus egyház, vagy különböző kórházak archívumairól is legyen szó. Ezen kívül pedig orvosi, pszichológiai segítségnyújtást biztosítsanak az áldozatoknak. Ezen kívül ebben a jogszabályban elismerik azt is, hogy egy emberiség ellenes bűnről van szó, ami nem évül el, ezért Spanyolország úgy tűnik, hogy végre az ENSZ ajánlásait is megvalósítja. Már 2014-ben egyébként erre vonatkozólag az ENSZ is megfogalmazott ajánlásokat, ez egy olyan szöveg, amelyben az összes áldozat magára ismer, az összes család, akik keresik eltűnt gyermekeiket, mint ahogy azok is, akik az identitásukat szeretnék kideríteni. Fontos lenne, hogy egy speciális ügyészséget alakítsanak ki, és az identitáshoz való jogra is kialakítsanak egy megfelelő bizottságot, egy nemzeti szintű DNS bankot hozzanak létre, amelyhez a hozzáférés ingyenes lenne, és végül pedig a áldozatok részvételét is biztosítani kell, és ugye nemzeti és nemzetközi emberi jogi szervezetek is támogatják mindezt. A spanyol parlament mm, elfogadta az alsóházban ezt, de még a más, de a felsőházban még tovább kell vinni ezt a jogszabályt, úgyhogy szeretnénk, hogy minél hamarabb megvalósuljon az implementáció. Köszönöm. Thank you very much. So well, Nagyon szépen köszönjük. Elmondtuk már, hogy kiváló az együttműködés, a petíciót beterjesztők, a szakbizottságunk, önök, között, és amit a kezemben tartok, ez a bizonyíték, a spanyol kongresszus, és ez a jogi javaslat is utalást tesz a petíciós bizottságra, annak munkájára, hogy kivizsgálja ezeket az ügyeket. És itt nem csak politikai ügyről van szó. Mindannyiunkat érintő probléma az igazságosság, emberiesség, az emberiségről is szól, tehát a civil társadalom szereplői számára is egy kötelezettség, hogy felemeljék a hangukat ez ügyben. Nyissák meg az archívumokat, és mondják ki, hogy csak is az igazság szabadít fel bennünket. És ennek helyébe semmi nem léphet. Hogy tő, folytassuk Zoé Zakiliádóval a bizottság részéről akitől azt várom, hogy a bizottság eddigi eljárását ismertesse velünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném együttérzésemről biztosítani a jelenlévőket, illetve a, az áldozatokat, áldozatokat nagyon nehéz ilyen szívbe markoló történetek után felszólalni. Az Európai Bizottság részéről a kollégáimmal együtt megvizsgáltuk a az áldozatok petícióit bizonyos jogi eszközökön keresztül szemlélve azokat. Az emberi, eh, az emberkereskedelemre vonatkozó eh, rendelkezéseket tartottuk szem előtt, és eh, elmondtuk már, hogy meg vannak kötve a kezeink bizonyos tekintetben, főleg olyan eszközök vonatkozásában, amelyek nem a mi ö, illetékességi körünkbe tartoznak. Úgyhogy ennyit a, a, az emberkereskedelem ellen fellépő jogszabályt illetően, de azt is szeretném kiemelni, hogy az egyik prioritásunk az, hogy a büntetlenséget szüntessük meg, nem csak azokra a nézvést, akik emberkereskedők, hanem azokat is, akik támogatják az ő munkájukat, akik ezt lehetővé teszik. Átadom a szót most kolléganőmnek, aki monitorozza az áldozok, áldozatokat célzó ö, irányelvnek a ö, végrehajtását. Jó napot kívánok! Egy pár szót engedjenek meg az áldozatokat érintő irányelv előírásait illetően. Ez egy eljárás sokra koncentráló jogszabály. A múltban is az alkalmazást megelőzően tulajdonképpen büntetőjogi eljárásokat úgy kellett végrehajtani, hogy az eszköz alkalmazását követően lehetett ezt alkalmazni. 2012-ben fogadták el a jogszabályt, és 2015 novemberében lépett hatályba. Tehát azt mondhatjuk, hogy az áldozatok azon jogai az említett irányelv értelmében tulajdonképpen vonatkoznak minden egyes büntetőjogi eljárásra. A vizsgálatokat ide értve 2015. novemberre óta? Mik, mely jogok tartoznak ide? Támogatáshoz való jog, szakmai és általános támogatás, a védelem joga, az információhoz való hozzáférés joga, de általános jogokat is meg kell említenem, amelyek mindenki számára kötelező érvényűek, akik kapcsolatba kerülnek az áldozatokkal. Gondolok ide arra, hogy méltósággal kell fordulni, tisztelettel fordulni az áldozatokhoz, semmiféle megkülönböztetés nem érvényesülhet, és az egyének igényeit is ki kell elégíteni, ezekre is figyelemmel kell venni. Nyilván egyedi eseteken nem foglalkozhat a bizottság, különösen a tényfeltárásokat igénylő eseteket, ezeket a nemzeti joghatóságokra korlátozzuk, ezeket a tevékenységeket, azonban nyomon követjük, hogy az egyes tagállamok hogyan ültetik át a gyakorlatba, és hogyan alkalmazzák az áldozatok igényeit célzó, az áldozatok jogai célzó irányelvet. Így tettünk Spanyolországban is. 2019-ben egyébként a bizottság egy jelentést fog közétenni arra vonatkozóan, hogy az összes tagállam, így tehát Spanyolország is, hogyan biztosítja, hogy az áldozatok valóban élvezni tudják az áldozatok jogait célzó irányelvben foglalt jogaikat. Elnök, hát ez valóban nagy változást fog hozni, mert hogyha a tagállamok eh, helyesen ültetik át a gyakorlatba az említett irányelvet, és alkalmazzák is azt, ez nagyon hasznos eszköz lehet. És ez azt hiszem, hogy bátorítást jelenthet a petíciót beterjesztők számára, és megvizsgálhatnák, hogy ö, eh, ö, eh, tulajdonképpen alkalmazható-e, sőt alkalmazásra kerül-e az áldozatok jogait célzó irányelv. Például az információhoz való hozzáférésre gondolok, mint jog, ami egy rendkívül fontos jog lenne. Mert hogyha helyes információhoz jutnak, akkor már ez önmagában nagyon bátorító. Hogyha senki földjén járnak a sötétben, az nagyon erodálja a az eljárást. Jude Curtin Darlingnak adok szót, aki ennek a látogatásnak a vezetője volt. Köszönöm szépen, Cecília. Hogy kezdem azzal, hogy kérjem a türelmüket. Mert ez valószínűleg az utolsó alkalom, hogy ezekről a petíciókról szóljak önökhöz, miközben a teljes ciklus óta foglalkozunk ezzel, és a Brexit miatt sajnos nem fogjuk, tud, fogjuk tudni ezt tovább vinni. Nagyon sok érzelmet felkaroló petícióra van szó, és szorosan együtt is működtünk a petíciót benyújtókkal, és dacára annak, hogy mi mindig nagyon sok a fájdalom, még mindig nagyon sokan a sötétben tapogatóznak, azért haladunk előre. És ez jó. Erről örülök, hogy beszámolhatok most ö, egy év után. Nagyon intenzív és rendkívül bonyolult ö, ö, volt -e a napi rendünk, amikor Madridba látogattunk, de azt gondolom, hogy a jelentésből is kiderül, hogy a delegáció milyen érzésekkel indult el, és hogy ezek az igények, amelyek érkeztek a beterjesztők részéről is meghallgatásra találtak a parlamenten belül. Azt gondolom, hogy petíciós bizottságként nagyon fontos szerepet töltünk be, ez felismerésre került, mert hogy a munkájának az eredménye konkrét hatással van egyes ügyekre. És amikor elkezdtük, hát akkor egy eh, kicsit a sötétben tapogatóztunk mi is, különálló felekkel foglalkoztunk, gyerekek, akik a, a szüleiket keresték, és fordítva. De a petíciós bizottság munkáján keresztül ezeknek az embereknek ö, reményt tudtunk adni, és egyesíteni tudtuk őket. És ez egy nagyszerű dolog és én abban bízom, hogy ez folytatód. Folytatódni fog a következő választáson túl menően is. Annak is örültem, hogy kedden e-mailt kaptam Madridból, ahol a spanyol kongresszus tagjai egyhangúan el fogadták a, a javaslatot a, az ellopott csecsemők ügyében, és ezen rajta van a mi új lenyomatunk is, jó értelemben. A madridi találkozónk alkalmával, az igazságügyi szakbizottsággal, a kongresszusi képviselőkkel közösen a nemzeti parlamenti képviselők és azt mondták, hogy hihetetlenül teljes, hogy egy Európai Uniós delegációnak kellett ellátogatnia Madridba, hogy azt a blokkot, ami, ami jelen van a, a felek között, feloldásra kerüljön, és ezt el kell ismerni. Úgyhogy csak azt szerettem volna kiemelni, hogy melyek a legfontosabb elemek ebben a jogszabályban, ami a saját ajánlásainkhoz kapcsolódik. Minden erőforrás meg kell mozgatni annak érdekében, hogy az igazság kiderüljön, kártérítésben részesüljenek az érintettek. 1936 óta. És ez nagyon lényeges, mert tudjuk, hogy, hogy azt kellett kiderülni, hogy egyáltalán mikor indult ez, és a spanyol polgárháborúnak a, eszen hagyatékát is feldolgozzuk de az, hogy innen indul, innen datálódik, ez az egész ügy, ez nagyon fontos volt az érintettek számára. Nelson Mandela az idén megint csak a, az évforduló kapcsán emlékeztetett arra bennünket, hogy messzire kell nyúlni néha, hogy kiderüljön az igazság. Fontos az is, hogy az archívumokból hozzáférhetővé váljanak a dokumentumok, legyenek ezek temetőktől származóak, vagy kár, kórházakból származók, vagy egyéb helyekről származók. Az egyet, egyetemes elismerése most már az áldozatoknak is megtörtént, így például támogatást is kaphatnak, pszichológiai értelemben vett támogatást is mert fel kell tudni dolgozni ezt a, ezt, ezeket, a, ezeket az újonnan felmerülő ügyeket, az igazságot, mert ez megnyomorít sok embert. Ez a jogalkotási folyamatnak az első nagyon fontos lépése. Ez volt kedden, de tudjuk, hogy ez tényleg csak az eleje, az első lépés. Nekünk szakbizottsági tagokként sikerült idáig eljutnunk, úgyhogy nem lehet most visszalépni, hanem a parlamentet Spanyolországban ösztönöznünk kell további lépésekre, hogy az ajánlásainkat ültessék át a gyakorlatba, és a nemzeti politikában látszódjanak majd a konkrét eredmények, különös tekintettel az áldozatokra. Tehát ez a pozitív oldala a beszámolómnak. Azt hiszem, hogy gyorsabban haladunk most már az egyes régiókban, Spanyolországban, és ez jó. De az elmúlt évben voltak olyan kapcsolataink is, amelyekről szeretnék szólni. A nuncius is itt van jelenke, Le Popin, aki itt van a körünkben, és aki megerősített bennünket abban, hogy az agályainkat valóban megfogalmazhatjuk, és az archívumokhoz a hozzáférést ő is kiemelte. Írásos kérdéseket intéztünk a bizottsághoz, és a GDPR rendelet is lehetőséget fog biztosítani arra, hogy az archívumokban a megfelelő adatokhoz hozzáférjem. A spanyol püspöki konferenciától is azt a hírt kaptuk, hogy támogatni fognak bennünket. A különböző egyházi archívumokat, a, a polgári archívumokkal összefogják fogni, és ezekhez is hozzáférés biztosítanak. Úgyhogy jó lenne, hogyha valóban előrelépés lenne ezen a területen is. És ezt ki is kell emelni, mert jelentős. És köszönetet mondanék a mm, biztos a bizottságnak a gyermekek jogaival foglalkozó és a gyermekek védelmét biztosító egységének is. Az áldozatok jogait célzó irányelv egy nagyon lényeges jogszabály, és a tekintetben ki kell azt emelni, hogy sok esetben az érintettek már nincsenek az élők sorában, ezért adatok sem hozzáférhetőek. De az archivált adatokhoz hozzáférést biztosít az említett irányelv. És a spanyol hatóság részéről a gyermekek, mint áldozatok jogainak az biztosítását is keresztül kell vinni az irányelven keresztül. A petíciót benyújtók is önszerveződtek. Egyfajta nemzetközi hálózat is létrejött a Keresünk címmel, We are looking for you, és így egyre több eset kerül a nyilvánosságra. Az, hogy hogyan tudjuk támogatni ezt az önszerveződő hálózatot, ez még egy kérdés, de itt olyan emberekről van szó, akik támogatásra szorulnak, és akik keresik egymást. Úgyhogy ezen el kellene gondolkodnunk. Szeretnék köszöntenet mondani Alonso eh, képviselőnek is, az, az INTCF-től, aki állandóan kapcsolatban állt velem, állandó e-mail kapcsolatban voltunk, elmagyarázott eh, dolgokat, és ez is egy nagyon lényeges elem. És mivel nem nagyon fog tudni erről szólni már később, azt gondolom összefoglalásképpen, hogy nagyon sok dolog történt, sok előrelépés, és szakbizottságként nekünk nyitva kellene tartanunk ezt a petíciót, mert így nemzetközi fókuszba kerül ez az ügy. Spanyolország is keresi az igazságot, és a spanyol elnöke, az igazságügyi szakbizottság elnöke is azt mondaná, hogy jó lenne, hogyha le tudnánk zárni ezt az ügyet, és továbbadni a stafétát a mi részünkről a spanyol képviselőknek, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a keddi döntés, a madridi döntés tovább kell vinni és a, a spanyol nemzeti rendszerbe bele kell, hogy ivódjon. Úgyhogy itt abban is hagynám. Azt gondolom, hogy rendkívül jó volt az együttműködés, nem csak itt a szakbizottságban, hanem a petíciót benyújtókkal is, Madriddal is. Nagyon nagy érdeklődést tanított, az ügyek iránt a spanyol média is, de hát nyilván Spanyolországon kívül is nagy figyelem övezte. És ez a nyilvános vita is kikényszerítette az, hogy most már válaszokat látunk. Miközben nagyon sokáig ugye azok, akik kerestek, úgy érezték, hogy egyedül vannak ezzel a, ezzel a nagyon nagy kínnal. Elnök, köszönöm szépen. Hagysz mondjam el elnökként, hogy én is köszönetet mondok és meghajlok önök előtt a munkájukért, csodálatos eredményeket értek el, és azt gondolom, hogy ez fontos emlék. Meg is kell, hogy tartsanak. Egyrészt a szenvedély és az együttérzés. Ez meg fog maradni mindannyiunk számára emlékként is, úgyhogy köszönöm szépen a munkájukat. Akkor most a többi kollégához fordulok, akik jelen voltak, részt vettek a tényfeltáró látogatáson. Szolidát kapszót először. Köszönöm szépen. Nem akarom megismételni azt, ami már elhangzott, viszont szeretnék én is a szolidaritásról biztosítani mindenkit, a petíció beterjesztőit, és azt hiszem, hogy a petíciós bizottságnak is fontos szerepe volt ebben az egész témában és sikerült talán a spanyol kormány figyelmét is felhívni erre. Szerettem volna külön megköszönni a kolléganőnek is a munkáját, amiért a projektet, a törvénytervezetet kidolgozta, és együtt dolgozott a petíciós bizottsággal, és valószínűleg most utoljára tudunk vele itt találkozni. Egy nagyon sajnálatos esemény miatt. De ugyanakkor nem szeretném, hogy anélkül búcsúzunk el, hogy külön megköszönöm neki a munkáját ebben az esetben. Úgy tűnik, hogy vannak javaslatok, mert van egy törvény is, amely már a spanyol parlament alsóházán átment, és az Európai Bizottság áldozatvédelemre vonatkozó jogszabályait is foganatosítani lehet. Én azt hiszem, hogy ebben az ügyben a petíció esetében már nem túl sokat tudunk tenni. Tartsuk nyitva, és ugyanakkor kérvényezzük azt, hogy a spanyol parlamenten minél hamarabb keresztül menjen ez a jogszabálytervezet. Köszönöm szépen, és köszönöm Júdnak is a munkáját. Thank you very much. Köszönöm szépen. Maria, parancsolj. Maria. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. αναφορές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Καταρχάς να συγχαρώ... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a petíció beterjesztőinek a munkáját, akiknek megvolt a bátorsága ahhoz, hogy ezt a nagyon komoly helyzetet az Európai Parlament elé tárják. Politikai szempontból is, de emberileg is egy szörnyű dologról van szó, a frankó diktatúra alatt eltűnt gyermekek esete. De hát ugye nem csak a frankóva diktatúrája alatt történt mindez, hanem már a demokrácia időszakának első éveiben is sikerült a spanyol parlamentben egy jogszabálytervezetet létrehozni, úgyhogy mindenképpen Juditnak és az összes többi részvevő kollégának köszönjük a munkáját. Egy következtetést azért levonhatunk. Igenis, és lehetünk hatékonyak, mert ezzel az ügyel foglalkoztunk, onnantól kezdve, hogy ide fordultak hozzánk, és egyébként ez egy nagyon parázs vitákat kiváltó téma is volt, de mégis mélyen és hitelesen tudtuk kezelni a kérdést. Sikerült egy tényfeltáró missziót szerveznünk, hogy a helyzetet a helyszínen is megvizsgáljuk, és aztán az Európai Parlamentben volt egy vita is. Tehát mindez, és ezek az eljárási folyamatok az egész kérdésnek a közvélemény elé tárásával együtt sikerült eredményeket elérnünk. Ez is rámutat arra, hogy ez a szakbizottság képes arra, hogy megváltoztassa a dolgokat fontos kérdésekben is akár. A petíció nagyon aktív, már, rész, már hosszú idő óta 93 óta kezdődtek az ügyek, úgyhogy nagyon fontos szerepet töltött be a petíciós szakbizottság munkájának szempontjából is. A spanyol kollégáknak azt kell, hogy mondjam, hogy minden spanyol elmondta a véleményét erről, és minden alkalommal, amikor a petíció témája napirendre körül állandóan tele van a terem spanyol kollégákkal. De most, hogy a lezáráshoz közeledünk. Sajnálatos az, hogy ezt a pozitív lezárást nem tudjuk együtt megünnepelni, mert szerintem ez mindenkinek a munkájának köszönhető. A petíciót nyitva, nyitva kell még tartani, mert talán még lehetnek lépések ebben az ügyben. Remélem, hogy meg fogják szavazni a spanyol parlamentben ezt a jogszabálytervezetet, és nyitva tartjuk a petíciót. mert most a spanyol hatóságokon a sor, de természetesen mi is oda fogunk figyelni, továbbra is nyomon követjük, mert azt hiszem, hogy kifejezetten európai ügyről van szó, emberi ügyről van szó, aminek vannak történelmi dimenziói is. Köszönöm. Mr. Terika Brass. Terika Brass úr. Thank you, Chair. Uh, we all see uh, how... Mindannyian látjuk, hogy ez mennyire fontos ügy, és hogy milyen messzire mutató ügy. Néhány kollega a hiányosságokat kiemelte Spanyolország vonatkozásában, illetve a spanyol igazság, igazságszolgáltatás, igazság, szolgál, az spanyol igazságszolgáltatást illetően, és nem akarom ezt most itt tovább ragozni, inkább a pozitívumokra koncentrálnék. Tenemos un, una proposición de ley. Szóval végül is egy olyan törvénytervezettel van itt dolgunk, amelyre már nagyon régóta vártunk. És ez egy kiváló hír. Egészen kiváló hír a számunkra de ugyanakkor néhány probléma kisebbek még továbbra is léteznek, de remélem, hogy ezekre is megtaláljuk a megoldást. Így például az azonosítás ugye az önazonosságnak a kérdése nagyon összetett kérdés. Ugye a kirekesztettek, a kizártak, a megerőszakoltak, és így tovább. Szóval rengeteg dolggal szembesül egy ember, de nagyon nehéz kérdésről van szó, összetett kérdésről van szó, és hát érthető az, hogy egy gyermeknek az önazonosságához hozzátartozik, hogy ismerje, tudja, hogy kiktől származik, kiktől származik. iszonyatokon mentek, mentek keresztül ezek az asszonyok, ezek az anyák, ezzel együtt ezzel foglalkozni kell. 30 ezer gyerekről esik itt szó, sokkal több gyerekről ugyanakkor számításban, akár 300 ezres számot is említhetünk. Ezzel is foglalkozni kell még, tehát a számakkal, az adatokkal. Amit Jude mondott az archívumokról, ugye többek között az egyházi levéltárakról, ha jól értettem. Madridban azt tették, hogy az egyház hivatalos képviselői azt mondták, hogy az egyház levéltára nem jön számításba. Nekik nincs feladatuk központi szinten ezzel, hanem minden egyes érsekség illetékes, sőt parókiánként kell eljárni. És ebből a következtetés nagyon izgalmas, de ugyanakkor azt hiszem, hogy még tovább kell mindezt gondolni. Lehet, hogy ki fognak gúnyolni egy kicsit engem, de mégis van egy dolog, ami aggaszt továbbra is. Nevezetesen az, hogy túl hosszú a szöveg. Korábban semmi anyaggal, írott anyaggal nem rendelkeztünk, most pedig egy hatalmas, hosszú szöveggel van dolgunk nem tudom persze ezek a dolgok hogyan fognak majd változni, a Nemzeti Bizottság az önazonosságnak a kérdésére, vagy pedig egy külön kinevezett ügyész az elrabolt gyerekeknek a sorsát vizsgálandó feladatokra. Szóval nem tudom, a dolgok hogy fognak tovább haladni, milyen rendszer alakul ki, de mindenképpen arra kell törekedni, hogy a, a folyamatok gyorsak legyenek. Aztán a koordináció által kell biztosítani a hatékonyságot, legalább minimális szinten legyen meg egy ilyen koordináció. A jogalkotási munkánkban mindezt figyelembe kell venni, tehát bizalommal szólók, de ugyanakkor jelzem, ilyenfajta probléma vagy problémák jelentkezhetnek. Kiváló ez a dokumentum, de vigyázat, bonyodalmakhoz vezethet, mert rengeteg mindennel foglalkozunk, ugye kártalanítással és így tovább. Szóval kemény dió ez. És végezetül Amennyiben a bizottság is egyetért, akkor jó lenne, ha nyitva tartanánk ezt a petíciót, és hogy a, megpróbálnánk felkérni a spanyol kormányzatot, azon belül is az illetékes bizottságot, hogy reagáljon. Ebben a levélben akár meg is köszönhetnénk az eddigieket. Ezen az első válaszunk. hiszen lehet, hogy az ő, ő lépésük most egy válaszlépés a mi ö, látogatásunkra. Nem tudom, de akár köszönetet is nyilváníthatnánk. Ugyanakkor Természetesen fontos lenne a további tájékoztatás, hiszen nagyon sok az aggályunk, számunkra nagyon fontos kérdésről van szó, ezért szeretnénk, hogyha a pozitív további lépésekről beszámolnának. Ez egy nagyon szép reakció lenne a mi oldalunkról, és talán segíteni a megértést is a tekintetben, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy jó, akkor ez így most el van intézve. Köszönöm. Elnök, ezzel a felszólaló kristálynak a végére értünk, úgyhogy visszadom a szót a petíciót beterjesztőinek. Két percet tudok szót adni önök közül valakinek, hogy röviden összefoglalják, amit eh, hallottak itt a teremben. Hagyjuk abba ott, az legyen az utolsó, aki az előbb kezdte. Mire, én... Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos dologra szeretnék utalni. Csak két lehetőségünk van a mi esetünkben. Van a dokumentáció és a bizonyítékok. A dokumentáció az ellenőrzés alatt van, és azt kell, hogy mondjam, hogy a bizonyítékok is sajnos az én gyermekem két helyen is el van temetve. Nincs lehetőségem arra, hogy őt azonosítani tudja. És én nem vagyok egyedül sajnos, hanem azok az esetek, amelyekben az exhumációkat megvalósították, nem lehetett azonosítani, mert nem talált, tehát nem voltak ott a maradványok, vagy nem azok a maradványok voltak, amelyek a sír, tehát akinek a sírban kellett volna feküdnie. Nincsenek arra vonatkozó referenciák a dokumentációban, hogy mi történt, úgyhogy a dokumentáció tökéletesen ellenőrzés alatt van, de azt hiszem, hogy mi csak azt tudjuk bizonyítani, hogy nem haltak meg a gyermekeink, vagy legalábbis, ha meghaltak, nem oda temették őket, amit mondtak. Úgyhogy ezt nagyon fontos lenne figyelembe venni, mert itt csak, nem csak statisztikákról beszélünk, Önök a 91-es statisztikákat kapták meg a 91-es elhalálozásokról, és az akkori gyermekhalálozásokról, amelynek semmi köze nincsen az elrabolt gyermekek esetéhez. Egyébként ez csak sajnálatos. Anyaként és petíció beterjesztőjeként mondom ezt, az én gyermekem két helyen van eltemetve egyszerre. Köszönöm szépen. Thank you very much, and thanks to... Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm ezt az őszinteséget. Az, hogy ilyen személyesen számoltak be, ez nagyon nagy bátorságról tesz tani, tanúbizonyságot. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a bátorságot. Nem könnyű mindezekről beszélni. Nyitva tartjuk ezt a petíciót, elküldjük a válaszokat az ajánlásokra vonatkozóan a spanyol igazságügyi minisztériumnak, illetve az ügyésznek is, és továbbra is nyomon követjük ezt a helyzetet, és megvárjuk, hogy a spanyol kongresszus az új törvényt jóvá hagyja. Ez májusra várható a jövő évben. Ezek a jelen információnkon és a gyors elfogadásra is felszólítjuk a hatóságot. Azt hiszem, hogy ezt tehetjük most. Fontos a katolikus egyháznak is a bevonása, hogy a vele szemben támasztott elvárásoknak feleljen meg, hogy a megbékülés megtörténhessen. És az egyeztetéshez is fontos lenne ez, ez az, amit mindannyian tehetünk, így mindannyian kivehetnénk a részét abban, hogy ezt a nagyon hosszú folyamatot lezárhassuk, és ami az emberi szenvedésnek egy nagyon hosszú folyamata is volt. A tudás elhozza a szabadságot és a megbélék, meg, megbékélést, és azt hiszem, hogy ez ebben az ügyben sem lesz másként, meg fog történni. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttek ide Brüsszelbe újra. Judnak és köszönhet minden más kollégának, a titkárságnak is, Karolinának is, aki nagyon kemény munkát végzett. És most megyünk tovább a következő napirendi ponttal, de lehetőséget adok, hogy csöndben elhagyják a termet, és aztán mi pedig folytatjuk a napirendünk következő pontjával. is very, very nice. So, colleagues. Kedves kollégák, vegyünk egy mély vélegzetet, és menjünk tovább a 31-es napi rendi pontunkkal. Ez a 154-es petíció. Itt az élelmiszerek földrajzi megjelölését eh, tárgyaló petícióról van szó. Nagyon sok terméket érint ez a kérdéskör, úgyhogy egy teljesen új, egy, egy, egy nagyon más téma. Roberto Moncalvo, a petíció beterjesztője, akinek 5 percet adok. Sí, buongiorno. Jó napot kívánok, kedves eh, petíciós szakbizottsági tagok, kedves Wikström asszony és tisztelt Európai Bizottság. Nagy lélegzetre van szükség ahhoz, hogy az elmúlt történet után az ember felszólaljon. De mégiscsak meg kell tenni, váltani kell, és most élelmiszerekről fogunk beszélni. Az élelmiszer származásáról és a Stop Cibo Falso, Stop hamisított élelmiszer ügyét kezdjük el megtárgyalni. A legnagyobb olasz és európai mezőgazdasági szervezet nevében kezdtük meg ezt a munkát. Több mint 1 millió 600 ezer tagja van Európa szerte ennek a szervezetnek. Az elmúlt év januárjában kezdtük meg a munkát, amikor gyakorlatilag elkezdődött az Európai Bizottság konzultációja egy végrehajtási jogi aktussal kapcsolatban. Nem tetszett nekünk akkor az a javaslat, úgy gondoltuk, hogy ez nagyon messze van a az európai gazdák és az európai állampolgárok igényeitől, és egyébként a piac igényeitől is, illetve az Európai Parlament által elmondott állásfoglalásokban foglalt véleménytől is nagyon is eltért ez. Ezért elindítottunk egy petíciót, először Olaszországban, Stop hamisított élelmiszer címmel. Közben ezt a javaslatot az Európai Bizottság a 775-ös címmel, vagy számmal elfogadta, és áprilistól ez el is indul. Az Európai Bizottság javaslata nem felel meg nem csak a szellemiségének, a mi véleményünknek, hanem az európai gazdák véleményének, az európai fogyasztók elvárásainak sem, és nagyon sok kormány gondolatainak sem felelez meg. Olyan kormányokra és tagállamokra gondolok, akik nemzeti normákat kívántak bevezetni a kötelező címkézéssel kapcsolatban az élelmiszerek származására vonatkozva. Most már kilenc országról beszélhetünk ebben a tekintetben. Ilyen jellegű javaslatokkal Spanyolország és Ausztria is előálltak. Vagyis világos volt az, hogy ez a petíció azzal a célral valósult meg, hogy kimondtuk azt, hogy a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek esetében kötelező a származás megjelenítése a címkén, és ezért világos az is, hogy világos és harmonizált normákra van szükség Európa szerte. Ezért is mondom, hogy az elmúlt hónapok során, különösen szeptember hónap során úgy gondoltuk, hogy a kötelező származás megjelölése a címkézésen európai szintre kell növekedjen, tehát ne csak egy olasz kezdeményezésről legyen ez szó, mert a Stop Cibo Falso Olaszországban indult el, de szerettük volna ezt kiterjeszteni Európa szerte, és ebből lett egy európai kezdeményezés, polgári kezdeményezés, amelyre október 4-én Rómába kezdtük el az aláírásgyűjtést, egy év áll rendelkezésre az aláírásgyűjtésre, és nagyon sok országban vannak partnereink, akikkel együttműködve kívánjuk összegyűjteni az aláírásokat. Szerettük volna azt kérni az Európai Bizottságtól, hogy bátran járjon el, egyébként már régóta erre lenne szükség, de azt kell, hogy mondjam, hogy mostanáig csak a 775-ös rendelet kapcsán valósítja ezt meg, amely nem kötelező érvényű, hanem önkéntes alapon valósul meg. Itt le is zárom a mondani valómat, de szeretném megköszönni az Európai Parlament munkáját, a parlamenti képviselők munkáját, akik segítik a mi tevékenységünket, Alberto Csírióra gondolok, de Eleonora Évire is, aki szerette volna, ha ezt a petíciót bemutatjuk ma itt az Európai Petíciós Bizottságban, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság megpróbálta már ö, csírájában elfolytani ezt a vitát. Köszönöm. Thank you very much. And now we have... Köszönjük szépen. A bizottságtól is van egy jelenlévő képviselő, Alexandre Nikolakopulu megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szóért. Először is két téma van, amelyről beszélünk. Az egyik a kötelező származás megjelölés, a másik pedig a bizottság végrehajtó rendelete, amely a kötelező eredet megjelölésre utal a fő összetevők vonatkozásában, amennyiben itt különböző eredetekről beszélünk az összetevők és a teljes termék vonatkozásában. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kötelező eredet megjelölés az élelmiszerek vonatkozásában korábban volt a napirendünkön, és ez megosztotta már a tagállamokat, mert nagyon sokan támogatták azt, hogy európai szinten vezessünk be kötelező minden élelmiszer számára megjelölést. Mások azonban nem támogatták ezt. És ennek a, a költségekkel összefüggő okai voltak, illetve más kérdésekkel, amelyek a belső piacra vezethetők vissza. Ezen tárgyalásoknak az eredményeként kiterjesztették a kötelező eredet megjelölést bizonyos alapélelmiszerekre, húsokra, friss húsra, Például, de más termékekre vonatkozóan úgy döntöttünk, hogy jelentéseket várunk és kivételeket engedélyezünk, például a tejre, a tejet tartalmazó és egyéb feldolgozott élelmiszerekre. Ahol ilyen jelentések születtek, ott azt láttuk, hogy az önkéntes megközelítés jobb volt, mint a kötelező. Ugyanakkor a bizottság a végrehajtási rendeleten is dolgozott egy másik kötelezettségre, az önkéntes eredet vonatkozóan, hiszen tájékoztatni kell a fogyasztót is a fő összetevőkről, és ennek szerepelnie kell a címké, címkén. Az igaz, hogy ez a rendelet egyfajta rugalmasságot biztosít, és a petíciót beterjesztők pontosan arról tesznek panasz, hogy nincs részletes tájékoztatás, viszont emlékeztetnem kell arra, hogy már az alapjogszabály nagy rugalmasságot biztosít azzal, hogy a fenntartóknak lehetőséget biztosítson, hogy vagy az a főszetevőknek az eredetét jelölik meg, vagy azt teszik közzé, hogy különbözik a fő összetevő eredeti helye a teljes termékétől. Olyan panaszokat is hallottunk, hogy nincsenek meg a szabályok az eredet megjelölésre vonatkozóan, főleg, hogyha azok oltalom alatt álló földrajzi megjelölések, vagy esetleg védjegyek kell kapcsolatban merülnek föl. Ezek nincsenek kizárva egyébként a rendelkezés alól. Igazából csak arról van szó, hogy az alkalmazását ezeknek az idevágó szabályoknak elhalasztották. És ezeknek az idekeit is a rendeletnek a preambulum bekezdésében, a háromban és a hatosban el lehet olvasni. Azaz, a rendelet hatája alá tartoznak ezek is. A hatástalomány, amit a bizottság végrehajtott, nem foglalkozott specifikusan azzal, hogy milyen kihatása lenne például a védjegyekre ennek az előírásnak, vagy az oltalom alatt álló földrajzi megjelölésekre. Éppen ezért átmeneti időszakra ezeket kizárta, és ezekre speciális szabályok fognak életbe lépni a jövőben. Úgyhogy mi továbbra is azt hisszük, hogy a jelenlegi keret a mostani formájában kielégítő, és megfelel annak, hogy minden egyes ügyben, ahol esetleg félre vezetnék a ö, fogyasztót, ott ez ne történjen meg. Vannak átmeneti nemzeti rendelkezések, amelyek háttérbe szorulnak, amikor a, amikor a bizottság végrehajtási rendeletek 2020-ban majd alkalmazásra kerül. De még egyszer mondom, hogy a mi végrehajtó rendeletünk szűkebb tulajdonképpen, mint a nemzeti jogszabályok, mert ők kötelező eredet megjelölést írnak elől egyes összetevők vonatkozásában, leginkább a hús és a tej termékek vonatkozásában. És nem csak akkor, amikor azoknak a származása más, mint a teljes terméké. Köszönöm. Elnök? Nincs már nagyon sok kollega itt a teremben, de lehet, hogy lenne pár az képviselő, aki szeretne hozzászólni. Eleonóra parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát először is nagyon szépen köszönöm hogy aláírták ezt a petíciót. És egy olyan témáról van itt szó, amely mindannyiunk számára nagyon fontos. Az, hogy mit is eszünk meg, mi van a tányérunkon. Jelenleg az élelmiszerek eredetéről nem tudnak a fogyasztók. Ez nem világos. Ezt ki kell mondanunk egyre és egyre nagyobb erővel. A szabályok mentén nem tudjuk azt, hogy milyen termékeket is vásárolunk, nem lehetünk biztosak a szabályokban. Nem eléggé világosak ezek a szabályok. Engem az is nagyon meglep, hogy az Európai Bizottság továbbra is inzisztál. És azt mondja, hogy önkéntes címkézésre van szükség, mert ez a legjobban bevált gyakorlat, mint hogyha legalábbis ez lenne a legjobb stratégia, amit alkalmazhatunk. Szerintem ez nem így van, és egyébként az európai állampolgárok 70%-a sem gondolja ezt az Euróbarométer felmérései szerint. Ráadásul a fogyasztóvédelmi szervezetek is bennünket támasztanak alá, nagyobb átláthatóság és nyomonkövethetőség szükséges, főként az élelmiszerek terén. Engem nagyon meglep az is, hogy az Európai Bizottság ennyire félváról veszi ezt a kérdést, és az idén elfogadott végrehajtási jogi aktust úgy állítja be, mintha ez egy hatalmas előrelépés lett volna. És ráadásul, ha valakinek ez nem tetszik, akkor erre az esetre nincsen megoldása, és ráadásul derogációkat is bevezetnek, amivel, amire azt mondják, hogy majd valamikor a jövőben, de azt még egyelőre nem mondjuk meg, hogy mikor, esetleg ezekről is lehet szó, mert hogy itt még hatásvizsgálatra van szükség. Tehát gyakorlatilag nem történt előrelépés a jelenlegi normatívához képest. Én egyetértek a öm, aláírókkal, valóban túlságosan rugalmas ez a végrehajtási jogi aktus, és ráadásul az alapdokumentum is nem eléggé stabil, és nem garantálja azt, amit viszont az európai for, fogyasztók szeretnének. Egy nagyobb átláthatóságot, nyomon követhetőséget, azt, hogy tudják, hogy mit is esznek meg azt is láthattuk, hogy az Európai Bizottság nagyon későn lép, és egyre, ezért is gondoljuk azt, hogy egyre inkább szükséges a mobilitáció. Nem csak a parlament részéről, amely egyébként már többször is elmondta véleményét, különböző állásfoglalásokat alkotott meg, és a nagyobb átláthatóságot, szerettük volna mi itt a parlament részéről biztosítani, de hát az európai állampolgárok is ezt kérik, nagyon sokszor elmondták már ezt. Az európai petíció, amelyről ma tárgyalunk, ennek a legjobb példája. Egy polgári kezdeményezés is elindul, és ezért is mondom azt, hogy meg vagyok győződve arról, hogy sikerül majd összegyűjteni ezt az egymillió aláírást, hogy végre az Európai Bizottság is belássa, hogy váltania kell a megközelítésében. Európa válaszút előtt áll, és nem is gondolhatja többé azt, hogy nem hallgatja meg az emberek véleményét, nem gondolhatja azt Európa, hogy figyelmen kívül hagyhat mindent és mindenkit, mert szükség van arra, hogy a bizalmat visszaállítsuk, mert az emberek ezt kérik tőlünk, és nem csak az egészségvédelme miatt, az egészségvédelem miatt, hanem a tudatos fogyasztás miatt is kérik tőlünk ezt. Ez ma nem lehetséges, úgyhogy nagyon sajnálatos is ez. Ez nem csak olasz vita, és a petíciót magát olaszok indították be, de egy európai petícióról van szó, amelyet itt a jövő szempontjából kívánunk megalkotni. Ez a mi munkánk lényege. Szerintem így lehetne Európát visszavinni az emberekhez. Köszönöm. Thank you very much, Eleonora. Uh, cheer, Mr. Cheerio. Köszönöm szépen, Csirio úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kényes témáról van szó. Ugye nem csak az élelmiszerekről van itten szó, hanem arról, hogy az Európai Unió egyre kevésbé szavahihető. Az európai polgárok így látják ezt. Mert hogy nem átlátó a dolog. Ugye azt mondjuk ez közben, hogy átlátoltok vagyunk, ugye ezt mondja saját maga az Európai Parlament is, hogy mindenbe be lehet tekinteni, olyan, mint egy üvegfal is átlátható a fala ennek a az intézménynek, de hogyha az emberek rákérdeznek arra, az európai emberek, hogy mi is van a tányérukban, akkor azt hallják válaszként, hogy jó, jó, hát azt tesznek, amit esznek, de hát az élelmiszer előállítók nem kötelezettek mindenre. hát ez így önmagában egy abszurdum. Mert hogy Ugye mindannyian azok vagyunk, amiből táplálkozunk. Én legalábbis így élem meg az életemet. Tehát jogunk van arra, hogy tudjuk, hogy mit eszünk. Az átláthatóságot kell biztosítani az Európai Uniónak, akkor is, amikor rákérdezünk arra, hogy miből is származnak, honnét is származnak a piacra forgalomba hozott élelmiszerek. Márpedig az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy nem nyitott e témában, és ez nagyon aggasztó. A végrehajtási rendelet általános iránymutatásként szolgál, de hát a jó szándékra nem lehet alapozni mindenki esetében, és ugye azok, akik élelmiszert állítanak elő, és az az élelmiszer elkerül az egyik vagy a másik országba. Szóval az előállítók feladata lenne az, hogy segítsenek abban nekünk, hogy védelmezzük, oltalmazzuk a fogyasztókat. Tudnunk kell azt, hogy honnét származik az adott élelmiszer, az adott étel. Nem elegendő ráhelyezni mondjuk egy olasz zászlót bármelyik konzervdobozra, ahhoz, hogy tudjuk, hogy olasz termékről van szó, de hát mondhatnám ezt a francia zászlóval is kötelezővé kellene tenni azt, hogy honnét származik a, a termék, de ennél még többre is van szükség. És hát védelmeztünk kell a kis előállítókat is, azok, akik ugye hívei annak, hogy tanúsítják az ő terméküket, honnét származik, vagy eredeti termékről van szó, ezt az ő érdekökben is áll, hogy fel legyen tüntetve ha versenyképesek akarunk lenni mezőgazdasági szempontból világviszonylatban is, akkor kötelezni kellene mindenkit, és az importtermékeket is, például az Amerikából vagy Dél-Amerikából származó termékek esetében is pontosan tudni kellene ezeket az információkat mert hogyha nem teszünk eleget ilyen követelményeknek ö, saját termelőkkel és a külső termelőkkel kapcsolatosan, akkor eleve vesztesként állunk hozzá a dologhoz. Tehát arra kell koncentrálnunk, hogy mit is lát, mit is igényel a fogyasztó. Így kell védelmeznünk a minőséget, tudnunk kell azt, hogy honnét származik, miből származik az adott termék. Egyszerű a dolog, egyszerű a képlet, és teljesen elfogadhatatlan az, hogy az Európai Bizottság nem látja át, hogy mekkora kihívásról van szó. Hogy ez költséggel jár? A kicsik esetében, a kistermelők esetében? Jó, értem, hogyha az ő esetükben nehézkes lehet az, hogy feltüntessék az eredeted. De ha ez így van, ha így látják ők, akkor meg kell szüntetni az ő nekik nyújtatott támogatásokat. Szóval dönteni kell átláthatóvá kell tenni a dolgot, a igazságot kell, hogy feltüntessük, és nem csak Olaszország esetében van így. Jól lehet ez az ország ki van téve annak, hogy hamisítják a termékeiket, világviszonylatban is terjesztenek olyan termékeket, amelyek nem igazán olaszak, még pedig így vannak feltüntetve. Sure, actually... És amit szeretnénk biztosítani, az pontosan a transzparencia, ahogy ön is mondta. És azt akarjuk tudni, hogy valaki Olaszországban, Olaszországban mondjuk ne olasz feliratú extra szűz olívaolajat vásároljon Spanyolországból. Pontosan szeretnénk tudni, hogy mi honnan származik. És nem akarunk olyan olasz gumiabroncsokat sem, amelyeket Kínában gyártak, miközben az a label van rajtuk, az a címke, hogy Made in Italy. Hát ez nonsens. Nincs további felszólaló, de van mégiscsak Tamburano képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek, mert hogy a kollégák már szinte mindent elmondottak, és kiválóan tették ezt, brilliás módon szóltak. Picit hozzá szeretek mindehez tenni egy dolgot. Ugye szó esett már a belső piac védelméről. A belső piacnak az alapja pedig a szabad kereskedelmi tevékenység, a szabad árucsereforgalom de vigyázat, korlátozzuk, vagy lemondunk akár a fogyasztó érdekéről a liberalizmussal. Mármint figyelembe kell venni az, hogy a fogyasztó szabadon kell, hogy dönthessen arról, hogy milyen terméket kíván a piacon megvásárolni. Tehát az átláthatóságnak a szabadsága, erről szólnék. Ez egy alapvető tevékenység, hogy illetve szempont az Európai Uniós fellépésben. A bizalmat kell helyreállítani Európában, ez a feladatunk, és ennek a szívében mi áll az, hogy korrektül tudjunk étkezni, az egészségünk az élelmezésünktől függ, az ételeinktől függ. Persze léteznek szabványok a növényvédőszerekkel szerekkel kapcsolatosan, a peszticidekkel kapcsolatosan, és így tovább. De arra van szükség, hogy az európai polgár adott esetben büntesse azon országokat, amelyek fegyelmezetlenek, és támogassa a maga részéről azokat az országokat, amelyek viszont nagyon erényesen, korrektül lépnek fel. Tehát biztosítani kell, szavatolnunk kell az egészséghez való jogot. Aztán van még egy dolog, és úgy tűnik, mintha ez a logikánkban egy figyelmen kívül hagyott dolog lenne. Ugye Ugye ott van a mezőgazdasági tevékenység, az éghajlatváltozás, és e tekintetben figyelemmel kell lennünk azon élelmiszerekre, amelyek a legkisebb utat járják be földrajzilag. Tehát figyelembe kell, hogy tudja venni a fogyasztó azt, hogy hol termelték meg az adott élelmiszert, mert ugye az utaztatása az élelemnek mindig is együtt jár kibocsátása, káros kibocsátás. Tehát úgy gondolom, hogy a jelzések feltüntetésében ezt is figyelembe kell venni, éppen ezért a petíció benyújtóikat támogatjuk, nem csak az olaszokat. And, uh, I... Köszönjük szépen! Szívesen adok még szé szót Monkálvó úrnak, aki lezárhatja akkor ezt a vitát. Grát. Köszönöm szépen! És köszönöm az összes parlamenti képviselőnek, aki felszólalt és köszönöm az elnök asszony megjegyzéseit is. Én azt hiszem, hogy a ma délelőtti felszólalása a bizottságnak szintén azt mutatja, hogy nem akarnak a, megfelelni az európai polgárok kérésének. Én szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a 2018 per 775-ös rendelet majdnem négy éves csúszással lép életbe, tehát későn érkezik, és nem is jól. Úgyhogy en, ezért is meg vagyok győződve arról, hogy az a döntés, hogy az a 200 ezer aláírás, amit a Stop Csibo Falso kezdeményezés összegyűjtött, a magja ennek a kezdeményezésnek, és mindenképpen tovább kell lépni, sok-sok országban kell gyűjteni az aláírásokat, és ezen keresztül rá lehessen bírni az új Európai Bizottságot majd arra, hogy igazi érdemi vitát folytasson, és valóban megváltoztassa még az 1169-es rendeletet is, és ténylegesen biztosítsa a nyomon követhetőséget a termékek címkézésén. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a vita még azelőtt megkezdődhet, hogy a 775-ös rendelet, ami egy rossz rendelet, életbe lépne, és amely ellentétes irányba mutat, mint az emberek szándéka. Köszönöm szépen, hogy a petíciós bizottság helyet adott a petíciónknak, és reméljük, hogy a mai döntéseknek köszönhetően is továbbra is életbe lehet majd tartani a nyomonkövetés témáját, a címkézés témáját ennek a jogalkotási ciklusnak a felmaradó időszakában. Köszönöm. I think we, time... Azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy döntést hozzunk, konklúzióra jussunk. Én azt gondolom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és küldjük el az NV és az Agrieli véleményezésre. Az Envitől már bekértük a véleményt, de ez nem jött még meg, úgyhogy egy emlékeztetőt fogunk küldeni, azzal, hogy várjuk ezt a véleményt. Az Agri felé pedig azt gondolom, hogy fontos lenne elküldeni az ügyet, hogy lássuk, hogy hogyan reagálnak erre, és hát ha pozitív határozott utat tudnak akár ők felmutatni. Esetleg valaki kiegészítés még eleonora, Csak egy nagyon rövid megjegyzés, elnök asszony. Az Imkónak is elküldhetnénk -e ezt a petíciót. És még egy javaslat a jövőben, jövőre nézvést. Esetleg egy nyilvános meghallgatást szervezhetnénk-e, ami tulajdonképpen ennek a petíciónak egyfajta hatati, hagyatéka lehetne 2019 második felére. Tudom, hogy erről nem tudunk semmiféle kötelező érvényű döntést hozni, hiszen ez már a következő parlament mandátumának idejére esik, de ez egy fontos politikai üzenet volna. Tehát, hogy ennek a petíciónak kvázi a hagyatékát felhasználva hallgatassák a hangjukat, hallassák a hangjukat a polgárok. Elnök természetesen el tudjuk küldeni az IMCO felé is, ezt a petíciót, ez egy nagyon jó felvetés, megtesszük, így fogunk eljárni, és ami pedig a szervezést illetően a koordinátorokon keresztül a politikai frakciók ezt meg tudják tenni, ott születnek igazából ezek a döntések, adott esetben a meghallgatásokról is. Úgyhogy mivel ön a saját <laughs> koordinátorra a frakción belül ezt azt hiszem, hogy meg tudja tenni. Köszönöm szépen! Nagyon pontosak vagyunk, 12.30-ra volt előírva a mai ülésünk vége, ez így is van, úgyhogy szép további napot kívánok, és nagyon jó étvágyat mindenkinek, mindenki megérdemelte.